So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, ihre Plätze einzunehmen. Megkérek minden kolléganőt és kollégát, hogy foglaljon helyet, hogy elkezdhessük a munkát. Most akkor elkezdjük a vitát, és pedig a vita címe a véget nem érő történet, tehát az üvegházhatást okozó gázok van egy eh, állandó előadónk, mondhatjuk, hiszen eh, minden frakció őt nevezte meg. Nem egy frakció nevezte meg előadónak, hanem az összes frakció, és nagy bizalmat élvez körünkben. Átadom a szót Péter Líze kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák! A benyújtott módosítókkal kapcsolatban Erről a kérdésről már többször vitáztunk. Nyilvánvalóan itt politikai problémánk van, de szeretnék utalni arra, hogy mindenki, aki ilyen horror forgatókönyveket készít, nézze inkább meg a, a tényeket. A kibocsátás kereskedelemben igazából szerepet játszik a a légi forgalom Igen, a Ryanairnek például 0,0, tehát 3 euró cent ez a költség, a többi légitársaság, eh, amely nem olyan hatékony, magasabb költségekkel bír, de egy hosszú távú repülésen sem több ez, mint két euró. A brit kormány, a német kormány és a francia kormány amelynek problémái vannak a bizottság javaslatával, ahogy óvatosan mondjuk, azt követeli, hogy a polgárok fizessenek, hogyha Frankfurtból, Londonból vagy Párizsból repülnek, és ez a polgároktól követelt összeg jóval meghaladja az előbb említett centeket. Tehát ez egy nagyon faramuci helyzet, és az egész vitában figyelembe kell figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Unió elvesztheti hírnevét, hiszen eh, az nem lehet, hogy elfogadunk nemzeti előírásokat így, amennyiben az Európai Unióban közös eh, légiforgalomért tevékenykedünk. Nagyon sok módosító érkezett, összesen 90 ehhez a jelentéstervezethez, és természetesen a vita egész spektrumát lefedik, tehát nem csak az Európai Unióra vonatkozik a vita, hanem az Európai Unión is túlmutat. Tehát van egy szélsőséges helyzet, Bász Eichhout pozíciója, de a érintetek általában osztják, nem csak az NGO-k osztják az ő álláspontját, hanem a olcsó légitársaságok, az úgynevezett fapadosok is tehát az ELFA szervezet eh, az európai belső légiforgalom 50%-át képviseli, és elfogadja azt, amit Bász Eichhout javasol. Tehát, hogy az eredeti rendszer ismét érvényre jusson, tehát minden Európában felszálló, leszálló járatra vonatkozzon a kibocsátás kereskedelem úgy, ahogy meghatároztuk. Másré, a másik oldalon ott vannak Grosztett, eh, Kármán kolléga és más, nekik az az álláspontjuk, hogy eh, hosszabbítsuk meg a határidőt legalább 2016-ig. Tehát a következő közgyűlésig, és ez a TRAN szakbizottság álláspontja is. Ezzel kell foglalkoznunk. Tehát igazából itt a kör négyszegesítéséről van szó, hogy kompromisszumot találjunk. A személyes véleményem az, hogy a bizottság már megtalálta ezt a kompromisszumot, és nem csak az órát akarja megállítani, hanem tovább mutat. De nagy az ellenállás a részünkről, nem titok. Hogy az ipar, tehát főleg az Airbus masszívan fellép ellene. Nagyon mérges voltam, hogy már elnök úr tudja, írt az Airbus a kínai kormánynak, ahol lojálisan azt mondják, hogy állandóan a szolgálatukra szó állunk, és mi majd gondoskodunk róla, hogy Európa nem bosszant fel titeket. Tehát nagyon gyönyörűek a kampánybeszédek, de semmi szükség rájuk, hogyha Kína miatt a saját érdekeinket nem tudjuk érvényre juttatni. David Cameron is folytatott egy megbeszélést a kínaiakkal, és utalt az Airbus témájára, és a Dalai Láma is szerepet játszott a vitában. Európában sok elvünk már nincsen, hogyha a kínaiak megbízást adnak európai cégeknek, akkor úgyis azt csináljuk, amit a kínaiak akarnak. Tehát legyünk itt nagyon óvatosak, hogy ne legyen egy ilyen benyomásunk. Tehát kérem megértésüket, egy nagyon nehéz eljárásban vagyunk, és a parlament előadója ként figyelembe kell vennem azt is, amit a többi bizottság, szakbizottság gondol. Itt a parlamentben. A menetrend alapján nem mehetünk a plénum elé. Hogyha a jogalkotás módosítását akarjuk, tehát ha nem az EIK 6 féle megoldást, akkor április 30-áig kész kell lennünk, tehát a választásokig. Nincsen lehetőség, hogy a plénum elé kerüljünk, éppen ezért figyelembe kell vennünk a TRAN, az ITRE pozícióját. Az ITRE-ben most tárgyalnak róla, még nem tudom, hogy mi lesz az eredménye, de a TRAN és esetleg az ITRE pozícióját is mellembe kell vennünk. Van egy árnyék előadói megbeszélés még, és hogyha a Trannal sikerül megállapodnunk, akkor kötelességem előadóként, hogy lépjünk is. Tehát, hogyha van mozgástér a Tranban, akkor nálunk is legyen mozgástér. Majd meglátjuk, mi lesz. Tegnap beszéltem az árnyék előadóval, elgondolkoztunk, még nem mondanám, hogy készek vagyunk, de ez lenne a javaslatom. De bármennyire bosszantó ez az egész dolog, demokrata vagyok. Éppen ezért szeretném a TRAN álláspontját is beredolgozni, még akkor is, hogyha személyesen nem tetszik. De az biztos, hogy a közlekedési bizottság ajánlásaiból a lehető legtöbbet vegyünk át a közlekedési kompromisszumba illetve az egész csomagba. A nemzetközi polgári repülési társaság például azt követeli, hogy a stops the clock eljárást terjesszük ki. El kellene gondolkodnunk ezen, de nem lehet az a kompromisszum, hogy 2016-ig állítsuk meg az órát. Tehát egy év szerepel a bizottság javaslatába, tehát egy év halasztás. És akkor az azt jelenti, hogy a Európán belüli repüléseket érinti majd a kibocsátás kereskedelem. És ebben az összefüggésben felmerül a kérdés, hogy mit akarunk. És amellett vagyok, hogy jövő héten szavazunk, és nyerjük meg a támogatást a bizottság javaslata és a mi javaslatunk számára. Nem lesz könnyű, nem fogja senki sem lelkesen azt mondani, hogy hű, de jó dolog ez. Azt tesszük, amit a nemzetközi politikában mindig teszünk, mozognunk kell, hogyha azt akarjuk, hogy elfogadjanak minket. És egy ilyen alap dolog, és egyetértek a közlekedési bizottsággal ebben a tekintetben, hogy kényszerítenünk kell a tagállamokat, hogy a kibocsátás kereskedelmi bevételekről tárgyaljanak. Itt van egy kritikai megjegyzés a harmadik országokkal szemben, hogy teszünk valamit a környezetért, szerződésileg ez nem rögzített. Tehát például a parlament mindig azt követelte, és megkönnyíteni a nemzetközi vitát is hogyha például az Egyesült Államokkal tárgyalnánk közös kutatási projektekről, a fejlődő országokkal, a nemzetközi klímapolitikáról, a klímaváltozás enyhítéséről tárgyalni. Képzeljük el, a klímakonferenciákon Párizsig vagy Párizsban oda megy a biztos asszony vagy a biztos úr, és azt mondja, hogy védelmet akarunk, de pénzről nem beszélünk. Tehát minden konferencián pénzről is van szó. Egyedül a légi közlekedésben nem volt szó pénzről, nem voltak hajlandóak pénzt adni, fizetni. A parlament álláspontja pedig mindig az volt a tanács felé, hogyha a tanács nem mozdul el, akkor ne beszéljünk így gyakorlatiasságról. A tanács dogmatikus a környezetvédelmi miniszterek jönnek, a közlekedési miniszterek jönnek, és elnézést kérnek, mert a pénzügyminiszterek egyszerűen képtelenek elmozdulni. Ezt be kell fejezni. És véleményem szerint jövő héten, ha szavazunk, akkor annak az értelmében kell a tanácsot tárgyalunk. Köszönöm szépen. Én is eh, árnyék előadó vagyok ugyanehhez a témához, és amit Péter Líze elmondott, eh, nagy részben osztom én is, már eléggé régóta dolgozunk, 2008 óta, ha jól emlékszem, dolgozunk ezzel a témával, hogy a kibocsátás kereskedelembe bevonjuk a légi közlekedést is. Itt a parlamentben nagy sebességgel sikerült elérnünk az óra megállítását, tehát hogy legyen egy halasztás, a tanács itt inkább a vészfék szerepét játsza, ebben a dokumentumban is teljesen leblokkolta a tárgyalást. Tehát most a bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy a eddigi jogszabályokat mennyire ültették át a tagállamok? Tehát mi történt a jelen jogalkotásra? Fizetett mindenki? Mindenki átültetett? Vagy vannak olyan tagállamok, amely ezt a hatályos európai jogszabályt, amelyről annyit vitázunk, nem ültette át a honi jogrendbe. Ha vannak olyanok, akik nem honosították ezt, akkor nevezze meg ezeket. Mielőtt az új jogszabályok hatályosak lesznek, szerintem tudnunk kell, hogy mi történt eddig. Péter Lize is elmondta, hogy szorít az idő, hogyha itt nem állapodunk meg, akkor a régi jogszabályok maradnak hatályban de jó, hogyha egyáltalán alkalmazzák azokat, amíg valami újat megcsinálunk. Tehát a Stop the Clock 1-es, a Stop the Clock 2-es, aztán már meglátjuk, hogy mi lesz a végén. De nemzetközi kötelezettségeink vannak, a 2015-ös Párizsi konferenciával kapcsolatban is, hogy ott valami lényegi dolog történjen. Nemzetközileg is el kell mozdulnunk, de tehát, hogy ilyen terhet cipeljünk a hátunkon, az nem olyan jó. Hogyha képtelenek vagyunk itt jogszabályokat alkotni, akkor képtelenek vagyunk nemzetközi szinten tárgyalni. Tehát érdekelne, hogy ki mit ültetett át. Mindenki átültette az európaiak szabályokat, és hogyha van, aki nem, akkor nevezze meg azokat az államokat, amelyek nem ültették át ezt az európai jogot. Akkor tovább léphetünk, de mindenképpen szükségünk van az információkra. Különben szerintem nagy vita nincs, de szorít az idő. Chris Davis a következő. Thank you. I hadn't uh, actually indicated I wished to speak. I was really looking forward to hearing Jackie Foster and Martin. Itt Jackie Foster kérdése merült fel, de ettől függetlenül egyetértek a Péter Lízer-féle javaslattal, és megértem azt is, hogy nagyon sokat dolgozott a kompromisszumokon, sikerült is ezt megvalósítani itt a parlamenten belül. Azt is értem, hogy nehéz terület ez, és lehetnek, tovább gyűrűzhet ez a kérdés, de ezeket a ezeket el kell fogadni, hiszen az Európai Uniónak nem biztos, hogy olyan nagy hatása van a nemzetközi egyezmények aláírásánál, tehát itt egyszerűen figyelembe kell vennünk ezt is. Én remélem, hogy ha az Európai Uniót látják, hogy tesz valamit, akkor talán másoknak is ez inspiráló lehet. Köszönöm szépen. Németországban van egy koalíciós bizottság. És itt a felszólalók sorrendjét is tisztázzuk. Tehát akkor esetleg beszéljék meg hátul a sorrendet, hogy ki mikor beszél. De most Satu Hassi következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Péter Líze munkáját nagyra becsülöm, és euh, tudom, hogy hatalmas erőfeszítéseket tett itt a parlamenten belüli kompromisszumok kialkudására is, és hogy közös nevezőre tudjunk jutni a tanácssal. De sajnálatos az, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem egy kicsit túl kompromisszumkész. Amióta itt vagyok az Európai Parlamentben, többször is hallottam már, hogy azt mondták egyesek, hogy az Európai Unió egy gazdasági óriás, de egy politikai törpe. És hogy igazából bármilyen jogszabályt is akarunk keresztülvinni, eh, hogyha mások nyomást gyakorolnak ránk, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát akkor változtatunk a jogszabályon. És ezzel eltörpítjük magunkat. Sajnálatos ez, hogy ez így van, mert jobb is lehetne a helyzet. Tehát szerintem nem kellene átadnunk azt a képet magunkról a világban, hogyha más országok nem értenek velünk együtt, vagy a nagy cégek nem értenek egyet a jogszabály, jogszabályainkkal, akkor mi készek vagyunk megváltoztatni azt. És sajnálatos az, hogy ez nem az első alkalom, amikor külföldi nagy cégek idejönnek a parlamentbe, és azt mondják, hogy nem tetszik nekik a jogszabályunk, és mi, mondjuk például tíz évvel ezelőtt, első nagy ilyen eset az Ausztrál nagykövet esete volt, akinek nem tetszett a REACH. És ezt el is mondta. Ugyanakkor természetesen ez az USA-nak sem tetszett. Úgyhogy ez a mostani sem egy egyedülálló eset. Mindig lesznek olyan kormányok, akiknek nem tetszik az, amit itt teszünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez most szimbolikus jelentőséget tölt be a nemzeti öm, díjak, amelyekről Péter Líza beszélt, illetve az ETS kereskedelemi rendszerünk, igazából már inkább szimbolikus jelleget öltő probléma, és nem annyira gazdasági szempont. Én azt javaslom a zöldek részéről, jó néhány módosításban, hogy erősítsük ezt a javaslatot, ugyanis én úgy gondolom, hogy a megközelítés, amelyet a bizottság alkalmaz, nem tetszik nekem. Ugyanis ők az eredeti öm, javaslatot öm, leszűkítenék a repülési területre. Nos, hát, hogyha még ebből is leadunk, az tulajdonképpen egy teljes teljesen megadnánk magunkat más kormányok nyomása alatt. Éppen ezért azt javaslom, hogy a bizottsági javaslatot vegyük figyelembe, legyen ez az alapja a munkánknak, de inkább próbáljuk meg tágítani földrajzi értelemben ezt a jogszabályt, nem csak a a területi vizek, hanem onnan még 200 mérföldnyire terjesszük ki ezt a területet, és akkor így a be- és kiutazó repülőket is le tudnánk fedni az LTS rendszerünkön belül. Péter Líze utalt arra, hogy az Európai Parlament úgy látja ezt a helyzetet, hogy az e, a repülési szektorból bejövő ETS bevételek, milyen típusú tevékenységekre kellene ezeket a bevételeket fordítani. Most ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy nemzetközi szempontból a helyzet egészen máshogy néz neki. Akkor, hogyha azt mondhatnánk, hogy ez nem csak egy új pénzbeszedési rendszer, amelyből profitálnak a kormányok, hanem igazából nemzetközi klímaügyért beszedett pénzekről van szó, és ezzel segíthetnénk a fejlődő államokat abban, hogy a klímapolitikában ők is részt tudjanak venni. Szerintem ez jelzésértékű lenne, és meg tudná változtatni a helyzetet és a hozzáállást a fejlődő országok részéről is. Nagyon sajnálatos az, hogy a tanács ezt a az oldalát az éremnek egyáltalán nem akarja látni. És végül, ami a kompromisszumokat illeti, emlékezzünk arra, és a tanács is emlékezzen arra, hogy ők nem diktálhatnak, amennyiben nincs alkú, akkor ott van a régi eredeti jogszabály. Köszönöm szépen, Martin Kellenen kap szót. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a fájl, a politikai szempontból is. Nos, természetesen az egyik oldalról tetszik nekem Péter Líze és a zöldek megközelítése, de nem mondhatjuk azt, hogy ez egy kis téma, és itt igazából csak néhány centről beszélünk járatonként. Fontos az, hogy mit képviselünk ezzel kapcsolatban, és nem mindegy az sem, hogy milyen következményei lesznek. Márpedig mindannyian tudjuk, hogy itt komoly következményekkel kell számolnunk. Itt van például az Airbus, akik Európában több ezer embert foglalkoztatnak, nekem semmi közöm hozzájuk. Nem hiszem, hogy megakadályoznánk az ő működésüket mindezzel, de azért problémákat görgetnénk eléjük. Tehát itt nem csak az elvekről van szó, hanem oda kell figyelnünk arra is, hogy az elveinknek milyen hatása lesz a gyakorlatban. És aztán a megfelelés kérdése is fontos, és természetesen az, hogy amikor megszületik egy jogszabály, akkor az valósuljon is meg, és egy, egységesen történjen a megvalósítás az unión belül, tehát a jogérvényesülése nagyon fontos az Európai Unión belül, tehát Franciaországban, az Egyesült Királyságban vagy bárhol. De mi a helyzet a Kínából érkező gépekkel, vagy máshonnan érkező gépekkel, akik Frankfurtba vagy a Heathrow repülőtérre érkeznek? Ők nem fogják a nemzetközi kapcsolataikat kockáztatni emiatt, a jogszabály miatt. Tehát próbáljuk meg gyakorlatiasak maradni akkor, amikor először foglalkoztunk ezzel a témával, akkor már egyébként rámutattunk ezekre a problémákra, úgyhogy a kompromisszumok szükségesek, és nagyon is tetszik nekem az, hogy Peter megpróbál kompromisszumokra jutni. Tegnap este is jöttek még ilyen kompromisszumos javaslatok, ezeket meg fogjuk vizsgálni. Az eredeti javaslat Tal kapcsolatos véleményünket már elmondtam, ezt most nem fogom még egyszer elmondani, de az akkor említett problémákra gyorsan, tehát még március előtt kielégítő megoldást kell találnunk. És hát vannak itt kompromisszum lehetőségek, de szerintem nagyon nehéz lesz még a parlamenten belül is, nem hogy a tanácson belül a különböző tagállamok esetében összeegyeztetni a különböző érdekeket. Aztán itt van az earmarking, a pántlikázás, a, az alapok, az EU-s klíma alap kapcsán például, tehát hogy mennyire tudjuk jól elkölteni, bölcsen, okosan elkölteni ezt a pénzt, és azt mondani, hogy jó helyre megy valóban a pénz. Elképzelhető, hogy a tagállamok nem fogják a vonatkozó alapjaikat így a közös felhasználása rendelkezésére bocsátani. Tehát azt hiszem, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban most elmondtam a legfontosabb kérdéseket. Köszönöm szépen. Simanszki úr nincs itt. Jackie Fosterrel folytatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm Péter Lízének is, szerintem senki nem gondolja, hogy Péternek nehéz a munkája, ugyanis az elvek az egy dolog, de egy a gyakorlati a szempontok világában élünk, és egyszerűen józan észre van szükség szerintem. Itt sajnálatos módon a fő probléma a dogma, és nem Péter Líze részéről áll fenn egy dogma, hanem a DJ Environment illetve a DJ Climb részéről. Ugyanis volt rá lehetőségük, hogy ezt egy idővel ezelőtt már megoldják, de nem voltak hajlandóak tovább lépni. És természetesen az, hogy egyoldalulag léptek tovább, anélkül, hogy megbeszélték volna azt az országokkal, a nemzetközi közlekedési eszközökkel, Remélem, hogy a jövőben megtanulják ezt a leckét, ugyanis minket itt a parlamentben nagyon nehéz helyzetben hagytak. Én most nem a közlekedési szakbizottság nevében beszélek, de a delegációnk részéről elmondhatom, hogy igenis nagyon próbáltunk együttműködni, hogy a megfelelő irányba haladjunk, és szerintem nem mentünk eléggé messzire minden esetre a stopping the clock megoldását tudjuk támogatni, főként a kikötők esetében. Én magam beterjesztettem egy módosítót, nem sikerült elfogadtatni, de szeretném azért felolvasni, ugyanis ez tartalmazza a kihívásokat, eléggé rövid. Mivel nem volt megfelelő hatásvizsgálat az európai légtér modellel kapcsolatban, nem sikerült tiszteletben tartani a 2013 októberi KO csúcs találkozó, illetve közgyűlés határozatát tiszteletbe tartani, illetve az intézkedések bevezetése előtt megbeszélni az harmadik országokkal, és hogy ez milyen kihatással lehet az EU külkereskedelmére, mielőtt ilyen intézkedéseket alkalmaz harmadik országokkal szemben, illetve az Európai Unión belüli járatok számára esélyegyenlőséget biztosítani. Úgy gondolom, hogy ezt fel kell függeszteni, mégpedig határozatlan időre. Szerintem a kereskedelmünkkel kapcsolatban nem lehetünk engedékenyek, illetve vállalatokkal kapcsolatban Nézzük meg a Németországot, ahol az Airbus központja található, vagy az Egyesült Királyságot. Nagyon egyszerű ott ülni egy tárgyalóteremben és azt mondani, hogy ez nem fontos, de több milliárd dollárnyi befektetésről, megrendelésről beszélünk, csak amelyek megakadnak pont emiatt a döntés miatt. Szerintem ez elfogadhatatlan. És hogyha a bíros, a bizottságot megbízunk, hogy a DJ Environment a KU gyűlésére menjen el és képviseljen ott minket. És amikor visszajönnek onnan és beszámolnak én azt gondolom, hogy a nemzetközi kapcsolatokra az ő hozzáállásuk nagyon rossz hatással van, ugyanis teljesen más próbálnak elhitetni velünk, mint amit történt valójában. Nagyon fontos, hogy kompromisszum legyen a végeredmény, de ha azt mondjuk, hogy az ITS-t a továbbiakban is fenntartjuk bármeddig, ami az eu belüli járatokat érint, és ez eredetileg nem volt benne, a, az első rendeletben. Mindannyian arra törekszünk, hogy a saját kis légitársaságainkat támogassuk, azt akarjuk, hogy a vállalkozásokat ne büntessék. Hát pontosan ez történik. Ezért megfelelő következtetésre kell jutni, és amit Martin kellene mondott, hogy hogyan lehet innen bármilyen jövedelmet kivonni. Hát nem állami cégekről beszélünk, a magáncégek től való jövedelemelvonás, tehát az adózás, az a tagállami hatáskör. Szerintem itt semmiféle más finanszírozást nem kell figyelembe venni. Minden jót kívánok tehát Péter Lízének. A zöldek és mindenki más közötti konfliktus azt mutatja, hogy nem sikerült eléggé messzire menni. Azt gondolom, hogy le kell ülni, elgondolkozni a következményeken. Ez nem fogja megszüntetni a széndiokszid kibocsátást. Hogyha az éghajlatváltozás következményei enyhítéséről beszélünk, mondjuk az egységes európai égbolton. Most, hogy itt az motorgyártásról van szó, vagy bármi más technológiáról, ez összesen ez a sok kis elem együtt tud a környezeti hatásra hatással lenni. Ez szóba nem került pár évvel ezelőtt, amikor először beszéltünk a rendeletről, most viszont itt van már. Köszönöm még egyszer, tehát a jelentéstevőnek, és meglátjuk, hogy mit tehetünk. Köszönöm szépen. Herbrandi kolléga a következő. Köszönöm szépen. According to those who want to um, stick Köszönöm szépen. Tehát aki ragaszkodik ez a stop the clock megoldáshoz, szerintem azért legyünk gyakorlatiasak. És legyünk tényleg gyakorlatiasak. Ezen a héten a Gazdasági Világfórum egy dokumentumot adott ki arról, hogy milyen globális kockázatok érintenek minket az elkövetkezendő évben, és az egyik legnagyobb, ez az éghajlatváltozás. És a többi globális kockázat pedig mind olyan kockázat, amelyet az éghajlatváltozás vált ki. Például illetve szerepelnek még ezek mellett a gazdasági válság következményei. Ezért muszáj foglalkoznunk az éghajlatváltozással. Európában itt van az ITS rendszer, úgy gondoltuk, úgy döntöttünk, hogy a légiközlekedés is tartozik ide. Ennek van értelme. Szerintem semmi indokot nem lehet felmutatni azért, hogy bármely szektort kizárjuk ebből, és a légiközlekedés pedig az, amelyet a legegyszerűbb bevinni ebbe a szabályozásba. Nagy, mindenféle esélyegyenlőségi szempontnak megfelelnek. Egyetlen megalapozott érvet nem hallottam, ami alátámaszthatná, hogy ne vegyük be a légiközlekedési ágazatot ebbe a szabályozásba. Martin Kellenen mondta, beszélt az elvekről, illetve az elvek áráról, gondolkozzunk el, vagy fordítsuk meg azt, ezt a kifejezést. Ami számomra nagyon meglepő, hogy csupán egy-két kávé áráról beszélünk, ugyanakkor meghallgatjuk a kínai, amerikai légitársaságokat, úgy, mintha több ezer euróval büntetnénk, sújtanánk az Európán belüli járatokat. Martin Kellenen egyszerűen egyetértés elfogadja azt, hogy egyes országok, egyes tagállamok nem fogják ezt a jogszabályt végrehajtani, ezt az aprócska jogszabályt. Mi számít aprócskának, mi számít nagynak? Hol hozzuk meg a vonalat? Mikor fogadjuk el, hogy a tagállamok X jogszabályt nem érvényesítenek mást, meg igen? Egy ilyen vonalban van, ez pedig az, hogy ha van Európai Uniós jogszabály, akkor azt minden tagállamnak végre kell hajtania, pont. Szerintem semmilyen más vonalat nem kell meghúznunk, nem is szabad meghúznunk. Végezetül pedig, és talán ez a legfontosabb szempontom, ez sokkal tovább megy, mint az éghajlatváltozás, illetve a légi közlekedés. Európa hitelességéről van szó. Azt mondtuk, hogy az IKEA-nak adunk egy évet, hogy globális megoldás irányába komoly lépéseket tegyenek, és kudarcot vallottak. Azt mondjuk, hogy kaptok egy évet, de ha nem, akkor a régi rendszert vezetjük be újra. Hát hogyan lehetünk hitelesek? Fenyegetünk, viszont semmi következmény nem lesz. Hát jó, jó, akkor megpróbáljuk még egyszer, ami az airbus illeti. Ez egyszerűen gazdasági zsarolás. Hát mikor engedélyeztük ezt? Ez nem jelenti az Airbusnak a végét, nem fog ettől bezárni a vállalat. A kínaiak, az amerikaiak, a brazilok mindannyian tudják, hogy mit kell tenni Európával, mi a trükk. Egy-két nagy vállalatot kiválasztunk e- az Európai Unióban, és megfenyegetjük őket, hogy tovább nem üzletelünk velük, és úgy megosztjuk az Európai Uniót, amilyet az ember még sose látott. Úgyhogy az Európai Bizottság mögé kell felsorakoznunk, és határozottan hiszem, hogy Európai Parlamentként nagyon keménynek kell lennünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Soha nem szabad a gazdasági zsarolásnak engednünk. Köszönöm szépen. A következő Richard Zéber. Köszönöm, elnök úr. Tényleg úgy néz ki, hogy itt ilyen alapkérdésekről van szó amelyel Európai Parlamentként, Európai Unióként foglalkozunk, és komolyan vesszük. Tehát vagy komolyan vesszük, vagy meghajlunk a külföldi nyomás előtt. Tehát nem csak külső ez a nyomás, hát a brit kollégák is nyomást gyakorolnak itt ránk. Viszonylag nyilvánvaló, hogy a repülési ágazatra gyakorolt hatás csekély. Tehát szerintem, hogy Jackie Foster követelt, hogy legyen itt egy hatástanulmány, nem sok értelemmel bír, mert mit akarunk mérni? Tehát ez mérhetetlen, amit akar. Tehát hogyha olyan országból jövünk, ahol az ember néhány kvantummal jobban megterheli ezt az ágazatot, akkor szerintem a gazdasági hatástanulmánynak sem értelme nincs, mert annyira kevés csekély. Egy politikai hatástanulmányról meg annyit mondanék, hogy sokkal nehezebb mert az érintett körök és néhány tagállam is nem akarják, hogy Európa egységesen lépjen fel. Szerintem ez az alapvető probléma. Hogy most Európai Unióként nemzetközileg cselekvőképesek magyarunk, eh, szerintem cselekvőképesek vagyunk, és maradjunk is azok. Hiszen szerintem ez egy precedens, és nemzetközileg is szerepet akarunk játszani, vagy nem akarunk. Tehát igazából szereplőként akarunk fellépni, vagy bohócként. Azért, mert itt egy pár eurocentről van szó. És egy pár eurocenttel többet kellene fizetni a légitársaságoknak. Jogilag már megvizsgáltattuk, Péter Líze már jogi tanulmányokat is megrendelt, tehát jogilag lehetséges. Politikai kérdésről van szó, akarunk itt Európát, vagy nem akarunk Európát. Brit barátaink kritikusak, ezt tudjuk, történelemből is ismerjük ezt, ismerjük a politikai programjaikat is, de hogyha most ezt a kérdést Európai Parlamentként eldöntjük, akkor én Péter követelése mögött vagyok. És ö, szerintem a bizottságnak így kellene beterjeszteni ezt az ügyet. Akkor viszont olyan eredményt érhetünk el, amely nem mutat be minket ilyen nevetséges, nyamvat alakoknak. Tehát legyen már egy kis presztízsünk. Azért néha csalódott vagyok néhány európai vállalatnál, tehát kapnak egy csomó pénzt Európától, és most pedig eh, a hátsó kiskapukon besúnyogva gyengíteni akarják Európát. Hogyha erős Európát akarunk, akkor az a fejlesztés, kutatás, innováció segítségével történik, és hogyha ezek a vállalatok beszedik ezeket a pénzeket, akkor már legyenek most is európaiak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most azt javasolnám ügyrendileg, mivel nem sokára itt van vendégünk a görög környezetvédelmi és klímaváltozási miniszter. Megkérném Szatu Hassit kérdésére is válaszoljon a bizottság, hiszen Szatuhászi kérdése itt erre az idő megállítására vonatkozott. Tehát, hogyha ez egyetértenek, akkor Satuhassi következő kérdését is rögtön megválaszoltatjuk a bizottsággal. Bizottság! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, hogy megköszönjem a jelentéstevő munkáját, ugyanis ez egy valóban nagy kihívásokat rejtő dosszié, és igazából elvek, politika kerülnek itt ösztűz alá. Akkor, amikor 2008-ban a vonatkozó EU-s jogszabályt elfogadtuk, akkor az EU-s tagállamok ezt támogatták. Tehát itt nem egy olyan jogszabályról van szó, amelyről a bizottság döntött volna, vagy saját hatáskörében kezdeményezett volna. Egyetértek mindazokkal a parlamenti képviselőkkel, akik rámutattak arra, hogy a többoldalú egyeztetési folyamatokat figyelembe kell vennünk, tiszteletben kell tartanunk, a nemzetközi tárgyalásokat kell az egész folyamat homlokterébe helyeznünk. És valóban azt hiszem, hogy az októberi találkozónk nagyon hasznos volt ebből a szempontból. Miután én ott voltam, és láttam, hogy milyen sok állam képviseltette magát egy globális megoldás érdekében, ez elég érdekes és jelentősnek mondható. Az idéglenes intézkedések és azon tagállamok számára lehetőséget biztosítani, na, amelyek már most készen állnak erre. Egyes tagállamok esetleg a öm, kölcsönös öm, megértés öm, szempontjait akarják előtérbe helyezni. Természetesen folytatjuk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy további konszenzust tudjunk kialakítani, és az Európai Uniós jogszabályokkal való megfelelést javítsuk, de természetesen nem mi döntjük el, hogy harmadik országok számára mi a jó jogszabály. Az október 16-ai javaslatunk tartalmazza azokat a javaslatainkat, amelyekről amelyek a legkevésbé fejlett, legszegényebb országok érdekeit képviselik, figyelembe veszik. És fontos az is, hogy partnereink a nagy repülő, repülési múltal rendelkező államok milyen megoldást vagy megközelítést kívánnak előmozdítani. Természetesen az ETS-re vonatkozó jogszabályainkat korlátoztuk. Ezt azért tettük, mert meg vagyunk győződve arról, hogy globális szinten szükséges megállapodásra jutni, és ennek a globális megoldásnak szeretnénk a lehető legjobb feltételeket megteremteni. És egészen addig, amíg megszületik ez a globális megoldás, addig kompromisszumokra van szükség, és olyan gondolkodásmódra, amely a jövőt előkészíti. 2014-ig tart az eredeti bizottsági javaslat, ez pedig elég sok időt hagy még számunkra annak érdekében, hogy meghosszabbítsuk még ezt a rendszert 2016-ig, ez további gondolkodási időt adna számunkra, és összekötnénk továbbra is a nemzetközi folyamatokat az EU-n belüli folyamatokkal akár 2020-ig meg lehet egyébként hosszabbítani ezt a jelenlegi rendszert, és mindezen opciók tulajdonképpen politikai döntéshozatal, illetve különböző tárgyalások tárgyát kell, hogy képezze. Az administratív egyszerűsítés, a stabilitás és az állandóság fontosak számunkra, és azt hiszem, hogy a bizottsági javaslat meg is felel ezeknek a kritériumoknak. Itt a politikai elfogadhatóság is fontos szempont lehet, és ebből a, ebben a képben azon kell elgondolkodnunk, hogy mit tudunk befogadni még. A bizottsági javaslathoz képest bizonyos partnerek, főként a, az iparág képviselői aggodalmuknak ad, adtak okot, És itt pedig arról van szó, hogy milyen alternatívák állnak lehetőségre. A mi javaslatunk mind jogi, mind gazdasági értelemben esélyegyenlőséget biztosít. És végül azt szeretném még elmondani, hogy bizony az idő szorít bennünket. Nagyon jó azt látni, hogy kompromisszumkészség van a képviselőkben, és hogy egy megoldást, egy hosszú távú megoldást akarnak a képviselők, ahelyett, hogy egyfajta politikai állóvízbe maradna ez a probléma. És azt hiszem, hogy ez a fajta lendület szükséges ahhoz, hogy áprilisra lezárjuk az együttdöntési folyamatot. Szerintem sürget az idő, de ugyanakkor van még elég időnk arra, hogy ezt megvalósítsuk. Remélem, hogy erre sor is kerül majd. Köszönöm szépen, hogy támogatják a bizottsági javaslatot. Vielleicht können Sie jetzt noch mal ergänzen die Frage, die ich gestellt habe. Ich habe eine konkrete Frage gestellt, welche Mitgliedstaaten, welche Mitgliedstaaten... Most äh, szeretnék rákérdezni, hogy mely tagállamok nem ültették át ezt a jogszabályt, ha vannak ilyenek. Esetleg, ha megválaszolná most ezt a kérdést is. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem ez egy szóbeli kérdés volt a végrehajtásra. Ahogy gondolja. Okay, uh... Jó. Tehát szóbeli kérdés. Hogy tudják, az EU jogalkotást a tagállamok hajtják végre, van egy kompetencia megosztás, a tagállamok megfelelő hatóságai felelősek az európai jogszabályok átültetéséért. És ők tárgyalnak a különféle szereplőkkel, akiket kötelez az EU jog. Tehát az európai polgári légi közlekedés károsanyag kibocsátása magas. Széndiokszid kibocsátása. Tehát 2012-ben a légiközlekedés volt a széndiokszid kibocsátások 98%-ért felelős. európai szinten Megalapíthatjuk, hogy vannak nemzeti szinten foganatosított eljárások. Ezek az eljárások pedig tagállamról tagállamra változnak. Az európai irányelvel, irányelvel való megfelelést az Európai Bizottság vizsgálja meg, tehát hogy átültették az európai jogszabályokat. A tagállamok többsége teljes mértékben az irányelvnek megfelelően jár el általánosságban három, illetve négy lépésben valósul meg. Tehát van egy formális értesítés, ezután hivatalos értesítés érkezik, ahol már büntetés is szerepel, ezutána pedig felszólítják a légitársaságot, amely nem hajlandó kötelezettségének eleget tenni a kalkulált kibocsátások miatt. Ezután pedig jogi lépésekre kerül sor. És a légitársággal szemben büntetéseket rendelhetnek el. Az átültetés időtartama kettő és hat hónap, tehát lépésről lépésre, tehát ez nem máról hónapra zajlik. Minden lépésnél az időtartam az adminisztrációs bonyolultságtól függ, mármint hogy hogyan került átültetésre az európai irányelv a bizottságot a tagállamok megkeresték, hogy eh, egy koordinációs eh, eszközt hozzon létre. Annak érdekében, hogy eh, a tagát, tagállamok összehangolt módon ültessék át az irányelvet. Az első formális felszólítást tavaly júniusban küldték el azon légitársaságoknak, amelyek nem felelnek meg az irányelv szellemének. Európai szinten is megpróbáljuk elkerülni a büntetéseket, amennyiben lehetséges, és ez eddig sikerült is az ICAO tagjai között. A következő lépésre február 20-án kerül sor. A bizottságnak nincs oka kételkedni a tagállamok kötelezettség vállásában, hogy végrehajtják az európai jogszabályokat tagállami szinten is. Elképzelhető, hogy zavart keltett a folyamat, bonyolult, tehát az első formális lépés megtörtént, és a következőben fogunk szabálysértési eljárásokról szólni. Még egyszer rákérdezek. Mely tagállamok mely tagállamok nem ültették át ezt? Mely tagállamok nem hajtották végre az átültetést? Utoljára kérdezem. No member state. Pillanatnyilag egy tagállam ellen sincsen jogsértési eljárás. Azért, mert nem teljesítettek kötelességeit. Különféle időtartamok vannak néhány országban az időkeret megengedi, hogy például egy év teljen az első formális lépésig, tehát a jogsértés után egy évvel még megérkezik az első értesítés. Van olyan ország, ahol elrendelték, hogy egy év alatt minden négy lépésen menjenek át, és egy év elteltével már lehet büntetést kiszabni. Tehát más országok, más sebességek. Zatuhassi. Well, uh, Zatuhassi. Uh, letters are sent, but tehát leveleket küldözgetnek, ez világos, de az általam kapott információk szerint Kínából, Indiából, Szaudarábiából működő légitársaságok Európai Unión belüli járatokkal együttműködnek, és a, nem teljesítik a mi elvárásainkat, és mégis a tagállamok nem tettek semmit. Például az Air China Atén és München között üzemeltet rendszeres járatot, illetve Frankfurt-Hamburg német belső belföldi járatot. Úgy gondolom tehát, hogy ha már kialakult egy ilyen nagyon furcsa helyzet, hogy az EU hajlandóságot mutat arra, hogy az alapjogszabályt megváltoztassa, ugyanis más országok részéről nyomás érkezett. Az utolsó dolog, amit megengedhetünk magunknak, az az, hogy unión kívüli szolgáltatók nem felelnek meg az uniós jogszabályoknak, amikor az Európai Unión belül működnek. Szerintem ezt a követelményt nagyon világossá kell tenni a szállítók, illetve a tagállamok számára egyaránt. Herr Brandi úr, röviden. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid kérdésem lenne. Ön azt mondta, és azt hiszem, hogy most sikerül idéznem őt, hogy a bizottság azt vette észre, hogy politikailag motivált nem végrehajtás működik. Mely tagállamokról van szó? Tehát mely tagállamok azok, amelyek politikailag motiváltak arra, hogy a jogszabályt ne hajtsák végre? Most nem arról van szó, hogy mikor küldtek levelet, vagy mikor nem küldtek levelet, hanem ön mondta ezt, úgyhogy kérem, hogy erre válaszoljon. Esetleg meg tudja az utolsó kérdés is válaszolni, amit Gerbrandi úr tett fel. Igen. Örülök, hogy kommentálhatom. Úgy gondolom, hogy itt eh, politikailag eh, motivált ez a nem megfelelőség. Tehát az Európai Unió természetesen ez eh, átültetést akar, és ezt ki is akarja kényszeríteni, azonban ez időbe kerül, kalkulációba kerül, és ami pedig a jogsértést illeti. Itt bizonyítási eljárás van, itt igazolni kell, hogy tényleg megtörtént itt az illetékes hatóságokról van szó, a légitársaságokról, ügyvédekről. Az Európai Unió a végrehajtás tekintetében összehangolt eljárást foglal, összehangolt eljárást folytat, és 2012-vel szemben még zajlanak az eljárások, és Kína tekintetében is zajlanak a megbeszélések az illetékes hatóságok és a légitársaság között, de pillanatnyilag még nem került megállapításra jogsértés. Úgy gondolom, hogy most itt a bizottság egészen nevében beszélek, nem fogunk habozni, hogy szabálysértés eljárást indítsunk, amennyiben észleljük, hogy a tagállam renyhe magatartást mutasít a végrehajtás megfigyelése, monitorozása tekintetében. Jó, tehát mielőtt átadom a, az előadónak a szót, ma több kérdőjel van, mint felkiáltójel, legalábbis számomra. Tehát harmadszor akarunk megváltoztatni jogszabályokat, eljön az utolsó pillanat, hogy gyors eljárásban átverjünk valamit. Hogyha az eredeti jogszabály, nem vagyok jogász, de igazából, hogyha még az eredeti jogszabályt sem ellenőrzik, hogy végrehajtották-e. Tehát most parlamenti képviselőként mondom ezt. Tudom, hogy ott van a cselekvési kényszer, de ilyen válaszok után totál kielégítetlen érzésem van. Tehát egyszerűen nem kaptam választ a kérdéseimre teljes mértékben. Tehát ott, itt most igazából az lesz, hogy eltelnek a határidők, és marad az egész jogszabály. Most az előadó, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak, hogy támogatják a megközelítésemet. Ma szerintem ez egyértelműbb volt, mint múltkor. Az ECR részéről volt egy eltérő pozíció, a zöldek még tovább mennének, de a szakbizottság többsége a végrehajtás mellett van. Tehát valaminek történnie kell. A bizottság vegye jobban tudomásul, hogy ő a szerződések őre. És hogyha a határidők nem egyértelműek, mondjuk itt nem volt módosító ebben a tekintetben, úgy néz ki, hogy mégis más a helyzet, mint gondoltuk, tehát akkor itt a trilógusban kell ezt tisztázni. Tehát, hogy az a helyzet, hogy három évig tudunk várni, amíg büntetésekről döntenek, Hát akkor ezt talán vegyük fel a trilógusba, és akkor legyünk gyorsabbak. De legalábbis én nem vagyok kész arra, hogy trilógust kössek, illetve zárjak le, amíg azt sem tudom, hogy a jogszabályokat átültették-e. Egyszerűen sokkol az, hogy a tagállamokat mennyire nem érdekli ez a dolog. A francia Európa miniszterrel beszéltem, és elmondta nekem, hogy miért kell a stop the clockot meghosszabbítani, és akkor megkérdeztem, hogy Franciaország miért nem ülteti át ezt a jogszabályt, arra azt mondta, hogy nem tudom, környezetvédelmi miniszter vagyok, és nem közlekedési miniszter. Így, így néz ki ez az egész. Tehát, hogy a kínaiaknak szívességet tegyünk, az a legnagyobb prioritás. Akkor viszont emlékeztessük a kínaiakat, hogy tartsák be a törvényeket a görög miniszternek is ugyanezt el fogom mondani. Ebben a helyzetben nem vagyok kész itt trilógusban megállapodni. Tavaly írtam a litván elnökségnek egy levelet, de nem kaptam választ. A tanács munkatársa és a bizottság munkatársa feladata, hogy választ kapjunk, ahol pontosan benne van, hogy mi a helyzet az átültetéssel. Különben nem vagyok hajlandó a trilógusra. Még egy utolsó megjegyzésem, 2007-ben, 2008-ban nem a bizottság volt, és nem a parlament volt, hanem a tanács volt az, amely a közös álláspontjába belefoglalta, hogyha harmadik országok, vagy bármilyen légitársaságok nem tartják magukat az európai jogalkotáshoz, akkor nem kapnak felszállási és leszállási jogot az Európai Unió területén. Ez nem a bizottság, nem a parlament, hanem a tanács írta le és ez érvényben van. És a levelekbe is bele kellett foglalni, különben nem vagyunk hajlandóak itt tovább megváltoztatni a jogszabályokat. Hát ez nem igaz. Következő pont. Jackie Foster azt mondta, hogy nem dogmáról van szó. Nagyon jó, hogy mindig ilyen barátságos velem, és azt mondja, hogy a bizottság a Fekete Péter. Nem, a bizottság itt nagyon rugalmas. A bizottság tényleg hajlandó pragmatikus megoldást találni. A legnagyobb dogmatikus itt George Osborne. A brit kormányban ül, és ő a kincstárnok. És azt mondja, hogy nem beszélünk bevételekről, ez az én dogmám, ez az én bibliám. Én nem arról beszélek, hogy az Európai Unió egy centet bevigyen bármilyen tárgyalásba is. És aki Londonból Shanghaiba megy, minden utas, vagy tovább, tovább repül, biznisz osztályon, 200 eurót vesz ki a zsebéből. De ezek tények. Nagyon szívesen elvitatkozhatunk ezen, de hogyha az, amit mondok, nem igaz, de, de, de, de ez így van. Létezik ez az adó Nagy-Britanniában, és van egy dogmatikus pozíció a brit kormány részéről, amennyiben az összegek címkézéséről van szó. Az utolsó megjegyzésem, most kapta meg az ITRE eredményét. 29-22 ellenében három tartózkodással megszavazta az idő leállításának a meghosszabbítását. Tehát a stop the clock most meghosszabbodott. Ez nem az a pozíció, ami itt az nb ben többséget kapott volna, de nagyon-nagyon szoros. Tehát az itrében is vannak, akik az airspace mellett vannak. Tehát az ITRE igazából a backloading tekintetében sokkal többet elutasított. Tehát aki itt azt mondja, hogy csak az Envy akar airspace-t, és a többi meg ma akarja állítani az időt, akkor én úgy gondolom, hogy az itre nem, emellett, nem emellett szól. Tehát szerintem jövő héten eh, a, sokkal inkább az airspace-t támogatjuk, mint hogy az itre most az airspace-t. De meg kell nézni, hogy lesz a kompromisszum. Örülnék neki, ha nem, akkor viszont jövő héten eh, szavaznunk kell, és én viszonylag biztos vagyok, hogy eh, a bizottság módosított javaslata mellett támogatást kapunk. Köszönöm. Itt a miniszter az ajtó előtt. Jövő héten szavazunk, tehát január 30-án szavazunk, és a mandátumról is hogyha egyáltalán lesz mandátum. Tehát erről 2014 áprilisában szavazunk a plénumon. De el kell, hogy mondjam, hogy ami ma a kérdésekre, feleletekre vonatkozik, egy kicsit paf vagyok. És nem hinném, hogy sikerül megoldani ezt a dolgot ezzel a sebességgel. Na mindegy, akkor folytatjuk a következő napi rendi ponttal. So, ich bitte doch nach dieser Tehát ezután az izgalmas, felhevült vita után megkérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Dass alle ihre Plätze einnehmen und ich Foglalja mindenki a helyét, és szívélyesen üdvözlöm itt a körünkben a soros elnökséget, akit ma a görög energiaügyi és éghajlatváltozási miniszter képvisel, Janis Maniatis. A jó szokásunk az, hogy a vendégünk először is megkapja a szót, hogy bemutassa az elnökséget és az elnökség prioritásait, utána pedig elkezdjük a kérdések, feleletek első körét, először a koordinátorokkal, utána pedig a, a többi kolléga is szót kap. Tehát most kérem a kollégákat és a koordinátorokat, hogy amennyiben lehet legyenek rövidek, és utána pedig Öni a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy itt lehetek a mai napon, és bemutathatom a görög elnökség prioritásait. Először is engedjék meg, hogy emlékeztessek arra, amit a miniszterelnök mondott Strasbourgban. Az Európai Parlament mindig a görög emberek mellett volt ebben az elmúlt időszakban is, amely igen nehéznek bizonyult Görögország számára, és igazából a parlamenti képviselők több, többsége elismerte azokat a hatalmas áldozatokat, amelyeket a görög emberek hoztak meg. És ezt nem fogjuk elfelejteni. Úgyhogy köszönjük szépen. És engedjék meg, hogy Először a legfőbb prioritásokról beszéljek. Az első a növekedés és munkahelyteremtés. Erre ahhoz van szükség, hogy a gazdasági növekedés beindítsuk, és hogy a, főként a fiatalokat fenyegető hatalmas munkanélküliséget megakadályozzuk. Aztán a másik fontos prioritás a gazdasági és monetárius unió mélyítése. A harmadik prioritás pedig az illegális bevándorlás megfelelő kezelése a emberi jogok betartása, illetve a mobilitás betartása mellett. Aztán a negyedik prioritásunk, amelynek rendkívül nagy hatása van ennek a szakbizottságnak a munkájára. Nos, hát egy új irányelvet szeretne bevezetni a görög elnökség, ez pedig a tengerhajózásra vonatkozik. Szeretnénk megreformálni a tengerhajózást 2014-től kezdődően. Szeretnénk a halászat, az energia, a közlekedés, biztonság, környezetvédelem és a regionális kérdéseket belevenni, belefoglalni ebbe az irányelvbe. Az Adria tenger, illetve a Jón tengerre vonatkozó stratégiákat is szeretnénk, hogyha felölelné ez az irányelv. Ez vonatkozik mind a soros görög elnökségre, mind a következő olasz elnökségre. Ezen kívül azt is elmondom, hogy az elnökség szeretné hangsúlyozni az önök szakbizottságának munkájának fontosságát, és azokat a politikai dimenziókat erősíteni, amelyek Európát meghatározzák, ugyanis az európai polgárok úgy gondolják, hogy a környezetvédelem egy rendkívül fontos módja a nagy kihívások megoldásának ilyen például a klímaváltozás. Éppen ezért szeretném az önök támogatását kérni ennek az egyébként igen rövidre tervezett görög elnökségnek. Ugyanis én úgy gondolom, hogy az együttműködés, az önök szakbizottsága, valamint a klímaváltozási tanács között hozzá fog járulni ahhoz, hogy ezeknek a problémáknak a megoldását minél hamarabb elérjük. Aztán most szeretnék néhány megjegyzést is elmondani, amelynekkel bizonyára tisztában vannak önök is, de azért részben újak is lehetnek számunkra. Elnökségként a következők fontosak. Sajnálatos, hogy az emberiség nem tudta megakadályozni a további hőmérséklet növekedést. Éppen ezért még sokkal hatékonyabb eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy megakadályozzuk a további eszkalálódást. Nos, hát ezek voltak a legutóbbi jelentésnek az eredményei. A második ilyen megjegyzés az üvegházhatású gázok 70%-át a az iparilag fejlett országok adják, de ezen belül csak 11% jön az EU-ból. Az Európai Unió az egyetlen olyan régió a világon, amely 180 millió eurót biztosít a különböző programok számára 2014 és 2020 között, amelyek valamilyen módon a klímaváltozás problémáját fogják érinteni. Ez köszönhető az Európai Parlamentnek is, és természetesen fontos számunkra a biodiverzitás is. Mindannyian tudjuk azt, hogy már most is 3 et elveszítjük a GNP-nek, amennyiben nem figyelünk oda a biodiverzitásra a gazdasági elemzők egyre inkább egyetértenek abban, hogy a biodiverzitásnak milyen fontos szerepe van a gazdaságban is. 350 milliárd eurót jelent ez éves szinten. Az energia, energiával foglalkozó tanácsülés szintén megegyezett már abban, hogy másfél millió embernek nincsen hozzáférése a az elektromos áramhoz, és nagyon sokaknak nincsen arra lehetőségük, hogy ebédet főzzenek maguknak, mert egyszerűen az áram hiányzik. Szeretnénk tehát mindezen okoknál fogva első olvasatban elfogadni ezt a jogszabályt, és azt is szeretnénk, hogyha az ETS témában is előre tudnánk lépni. Amennyiben sikerül első olvasatban ezt lezárni, Amennyiben sikerül tehát együttműködnünk, akkor ezt meg tudjuk valósítani. Ami a közlekedést illeti, tudjuk, hogy rendkívül fontos a stabil jogi háttér, ugyanis enélkül nem tudnak dolgozni a légitársaságok, de azt is tudjuk, hogy mennyire fontos az a döntés, amelynek célja egy világszintű ö, megoldás megtalálása. Ezen felül úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió hitelessége szempontjából rendkívül fontos az, hogy ebben a kérdésben minél hamarabb megegyezésre jussunk. Mindezeket figyelembe véve az önök szakbizottságával szeretnénk konstruktív együttműködést folytatni, hogy első olvasatban le tudjuk zárni ezt a kérdést. Van itt ezen kívül egy rendeletre való javaslat is a veszélyeztetett fajokkal kapcsolatban. Nagyon ambiciózus, de kevés az idő, amely rendelkezésünkre áll. De a parlamentnek köszönhetően az önök szakbizottságában hamarabb, vagy fel tudták gyorsítani a folyamatot, és így sikerülhet talán egyességre jutni. Legalábbis az elnökség szeretné ezt hinni. A tagállamok között nagy különbségek mutatkoznak, főként olyan fajok kapcsán, amelyek az adott államokban találhatóak. Ebből a szempontból fontos odafigyelni arra, hogy milyen különbség, vagy milyen derogációkat engedünk meg. Itt éppen a folyamat kellős közepén vagyunk, a tárgyalások kellős közepén, de talán két-három hónap múlva a tanács és a parlament és a bizottság mégis egyességre fog tudni jutni, és ez lesz az az alkalom, amikor végre először szoros jogi védelmet tudunk biztosítani a tagállamokban a biodiverzitásnak. Egy másik fontos prioritás a mi elnökségünk számára a klímaváltozási, illetve energiacsomagok előmozdítása 2013-ban. Ez egyébként az érdeke az energia és a klímaváltozási munkacsoportoknak is a tanácsban, illetve a miniszter tanácsi ülésre ebben a kontextusban márciusban kerül majd sor. Az energiakérdések, illetve a klímaváltozás összetartozó kérdések, és az európai csúcson márciusban is erről szó lesz de ehhez arra van szükség, hogy az összes partner együttműködjön, a parlament, a tanács, illetve az Európai Bizottság. És az év vége előtt ezt a témát le tudjuk zárni. Reméljük, hogy még az olasz elnökség során sikerült tető aláhozni a megállapodást is. Barozó úr tegnap elmondta a szövegbejelentése bejelentése kapcsán, hogy a klímaváltozás rendkívül fontos a jövő szempontjából, ugyanis egy igazi európai energiapolitikára van szükség. Talán ez lesz a jövőbeli versenyképességünk kulcsa. Éppen ezért itt egy pragmatikus megoldásra van szükség, hiszen egy keretet teremtünk ezen két téma összehangolásához, a klímaváltozásra, illetve az energiaügyekre gondolok a célok a görög elnökség számára, és amelyeket egyébként mindenkinek figyelembe kell vennie, a következők. A tagállamokba való befektetések biztonságához figyelembe kell vennünk azt, hogy mit is tesz az Európai Unió 2030-ig. Ezen felül az üvegházhatású gázok csökkentését a várható nemzetközi fejlemények kontextusába kell helyeznünk. 2015-ben Párizsban lesz ezzel kapcsolatban egy fontos konferencia. A harmadik gondolat az energia ellátás biztosítása, az energiahatékonyság javítása, az energia ö, teljesítmény javítása. Ezen felül az energiahálózatok kialakítása, az úgynevezett PCI-ok, -ok, kialakítása szintén prioritás. Az alacsony szénfelhasználású technológiákat szeretnénk előmozdítani, hiszen ez az innovációt és a munkahelyteremtést is szolgálja. Elnökségként mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió polgárainak érdeke az, hogy olyan gazdaságot hozzunk létre, amely megőrzi a jelenlegi munkahelyeket és új munkahelyeket is teremt. Ugyanakkor szeretnénk azt is, hogyha kevésbé lennénk a külső behozatalra ráutalva, és egyfajta belső termelésű, tehát EU-n belüli termelésű tiszta energiát tudnánk felhasználni. Tehát mindez a csomag célja, ezek rendkívül ambiciózus célok, de ezek pozitív célok. A, 2030-ra szóló 40%-os üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban gazdasági értelemben is érdekes lehet ez, hiszen egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot szeretnénk kiépíteni az EU-ban. Mindannyian tudjuk, hogy a parlament egyetért ezeknek a gondolatoknak az előmozdításával, és arra is emlékeztetnék, hogy az Európai Uniónak továbbra is világosan kell összpontosítania a megújuló energia behozatalára. Ebből a szempontból rá kell világítanunk az energia hatékonyság, illetve az energia megtakarítás kérdéseire. Szeretném hangsúlyozni, hogy a soros elnökség minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a tanácson belüli viták minél gyorsabban lezáruljanak, és minél hamarabb sikerüljön konkrét javaslatokat elfogadni, jogszabályi változtatásokat, illetve gyakorlati változtatásokat is szeretnénk. Ami a hajózási kibocsátásokat illeti, az itt meghatározott célok rendkívül sürgetőek, és ebből a szempontból a mi célunk az az, hogy monitorozzuk a helyzetet, tudjuk azt is, hogy ez egy rendkívül komplex technikai kérdés elsősorban, és ugyanakkor ha a harmadik országok beli nagyhajókra is oda kell figyelnünk. Az elfogadandó rendeletnek működő képesnek kell lennie, és nem szabad, hogy problémákat, fennakadásokat okozzon a megvalósítás során. Oda kell tehát figyelnünk arra, hogy a bürokráciát hogyan tudjuk csökkenteni. Ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy milyen pozitívumok, milyen fejlődés tapasztalható más területen. Vizsgáljuk meg a 2015-ben kezdődő nemzetközi tanácskozásokat. Minél felkészültebben szeretnénk ezekre elutazni, és ugyanakkor itt van a minőség kérdése is. Ugyanis azt szeretnénk, hogyha három javaslat is addigra megvalósulna. A nemzeti kibocsátási plafonokra vonatkozó irányelv az első, azután a közepes üzemanyag ellátókra vonatkozó irányelv, valamint az ezekkel kapcsolatos fontos viták. Ami pedig a könnyű műanyag hortasakokat illeti, ez egy rendkívül fontos téma, hiszen tudjuk mindannyian, hogy gyűlnek a természetben, főként a tengerben, és ennek hatalmas hatása van a biodiverzitásra. A tanács is elismeri ezt, de éppen ezért ezen a területen szeretnénk minél hamarabb előrelépést elérni. Most nézzük meg a nem jogalkotási kérdéseket. A következő pontokon szeretnék gyorsan áthaladni. A környezetvédelmi tanács egy európai szemesztert szeretne elindítani, erről fogunk márciusban az európai csúcson is beszélni, aztán a biodiverzitásra vonatkozó kérdések, a COP12 koreai találkozó a biodiverzitás kérdésében, ezzel kapcsolatban júniusban fogunk végkövetkeztetéseket elfogadni a tanácson belül. És aztán a fenntartható fejlődés a harmadik téma, és ezzel kapcsolatban az ENSZ találkozóra kívánunk felkészülni, amelyre Nairobiban júniusban kerül majd sor. Az, és végül az Európai Unió álláspontja a nemzetközi konvenciókkal kapcsolatban, mint például az Árhuszi konvenció, ezen kívül prioritásunk az, hogy kialakítsunk egy közös álláspontot az olyan nemzetközi konferenciák előtt, mint amilyen a Párizsi lesz, vagy a Bonni júniusban, és a cop 20 találkozása, amely 2014 végén Limában kerül megrendezésre. Valószínűleg Bonnban lesz miniszteri szintű találkozónk, annak érdekében, hogy kidolgozzuk álláspontunkat olyan konkrét kérdésekről, amelyekre majd Limában ö, kerül sor ezeknek a megtárgyalására. Aztán lesz egy informális talál, miniszteri találkozó is az új gazdasággal kapcsolatban, kék növekedés. A célunk az az, hogy előmozdítsuk és integráljuk a kék növekedést, Hét millió munkahelyet szeretnénk létrehozni 2020-ig, és 700 millió eurót szeretnénk befektetni ebbe a gazdaságba illetve ezt szeretnénk előmozdítani. 2014 a Mediterráneum éve, hiszen a görög elnökséget az olasz elnökség követi. Éppen ezért lesznek olyan konferenciák, amelyek az Euró-Mediterrán Unióval foglalkoznak. És végül, köszönöm szépen eleve a mostanáig sem lankadó figyelmet, de végül szeretném elmondani azt, hogy március 3-án Brüsszelben, és június 12-én Luxemburgban fog találkozni a tanács. Szeretném önöket meghívni, egy közös együttműködéshez, szeretnénk a leginkább konstruktív szellemben együttműködni az önök szakbizottságával, és nagyon remélem azt, hogy olyan szakbizottsággal tudunk majd együttműködni, amely segíti egyben az európai kormányokat is a klímaváltozással kapcsolatos kihívások terén. Köszönöm szépen, itt azért elég sok mindent hallottunk, amivel foglalkozni szeretne, de a mi időnk sajnos húsvét környékén lejár, tehát sietnünk kell, hogy igazából elvégezzük a munkánkat. Négy, illetve inkább három hónapunk van a munkára. De szerintem megoldjuk. Látogatónk van. Franciaországból fontos személyiségek, azok, akik a saját megyéjükben felelősek az európai jog átültetéséért. Sophie Okoni 8 francia prefektust hívott meg. Üdvözöljük őket itt a Környezetvédelmi Bizottságban. Genau, da hinten sind sie. Tehát bonjour. Dann steigen wir ein in die Runde, in die Runde der... Tehát most kezdjük a koordinátorokkal. Péter Líze, Linda McEwen. Gokaris für die Genau. A GUA részéről az első Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a miniszter úrnak a bevezető előadását. Szeretném én is kifejezésre juttatni a görögökkel való szolidaritásom, hiszen a görög lakosság rengeteg áldozatot hozott az elmúlt időkben. Az egészségügyel foglalkozó kollégáinak is elmondtam tegnap, hogy mégiscsak siker az, hogy Görögországnak jelenleg szerkezeti költségvetési töblete van, amiről az Egyesült Államok csak álmodni tudnak, és ez az összes hazugságot megcáfolja. sajnos az én országomban is voltak a hangok, hogy ki kell zárni Görögországot az eurozónából. Hát nem kell. Szeretném bátorítani portugál kollégájával együtt, hiszen portugáli és hasonlóan nehéz helyzetben van, az energia, a megújuló energiák pedig a probléma megoldásnak részét képzik. Moreira kollégái nagyon érdekes eszmefuttatást tartott. Jó lenne, hogyha Görögország összehangolná a lépéseit Portugáliával. Két megjegyzésem lenne arról, amit mondott, tehát a légi közlekedés nehéz trilógusunk lesz. Ez megmutatkozott itt a szakbizottsági vitában is a parlament és a miniszter tanács, miniszterek tanácsa között ez valószínűleg szóba kerül. Az előbbi vitában is kiderült, hogy biztosítanunk kell, hogy a tagállamok a stop the clock eljárást tényleg át is ültessék. Vannak olyan légitársaságok, amelyek megtagadják, hogy a útjaikat bevonják az a Témul Münchenbe. Tehát, hogy bevonják őket a kibocsátás kereskedelembe, és hogy megfelelő tanúsítványt szerezzenek. Tehát egyszerűen megtagadják azt, hogy az európai jogot átültessék. A trilógusnál arra kérném, hogy nagyon korán jelezze a kollégáinak, és ott legalább a pénzügyminisztereinek is, hogy beszélnünk kell. Erről egyetértek a Trán bizottsággal, hogy itt címkézett bevételekről van szó, tehát itt a harmadik államok elfogadó magatartása is megváltozik, hogyha a bevételekből itt a klímapolitikával kapcsolatos kutatásokat finanszírozunk. Azonban a pénzügyminiszterek nagyon dogmatikusak, és te mégis jó lenne, hogyha áprilisig valami megoldást találnának. A 2030-as célokról is beszéltünk tegnap, most itt nem akarok részletekbe bocsátkozni, annyi időnk nincsen, de mindenkit kérnék, hogy vizsgálja meg, hogy a jövőben hogyan érhetjük el céljainkat, és hogy hogyan folytatjuk az európai jogalkotást. A bizottság nagyon virágnyelven beszélt megújuló energiák témakörében. Ez nekünk az Európai Parlamentben egy háborús bejelentéssel ért fel. Hadüzenettel a demokrácia ellen szól ez a hadüzenet. Görögország a demokrácia anyja. Szeretném bátorítani önöket, hogy bármit is teszünk, a parlament és a tanács között dől majd el, és nem másfajta politikai formában. Köszönöm szépen, Péter, Liza, Linda, meg Evan. Esetleg mindenki lehet ugyanilyen rövid? Igen, igen, elnök úr, nagyon röviden fogok szólni. Miniszter úr, nagyon örülök, hogy eljött ma hozzánk, és tudom, hogy nagyon keményen fog dolgozni azért, hogy lezárja a még függőben lévő témákat még a választások előtt. Azt két témáról szerettem volna beszélni ott van az elnökség, és elmondta, hogy a, ha a 2030-as csomag itt lesz előttünk, nagyon sokan úgy érzik, hogy ez egyáltalán nem ambiciózus csomag. Ha összehasonlítjuk azt, hogy most ha, hol tartunk, és hol tartottunk 2009-ben, amikor Dimens miniszter úr, biztos úr nagyon ambiciózus éghajlati csomagot állított össze, ami az Európai Unió számára vezető szerepet biztosított. Azonban, amit tegnap a bizottságtól kaptunk, még visszalépés is az Európai Unió számára minden szinten. És nem Hildegard biztost szidom ezért, hanem inkább Barózó bizottsági elnök urat, hogy megengedte, hogy az ipar és egyes nagyvállalatok uralják ezt a vitát. Ez a szakbizottság három ambiciózus célt szavazott meg 2030-as évre vonatkozóan, pont néhány héttel ezelőtt, és egyszerűen nem tudom, hogy hogy lesz erős, megújuló energiaipar, hogyha nincsenek céljaink. Nem elég azt mondani, hogy ez fontos, hanem kellenek a szakpolitikák is. Szakpolitikák is. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az elnökségüket arra használják majd, hogy ne dőljenek hátra, hanem 2015-ben Párizsban lesz éghajlatváltozási nemzetközi konferenciát, ott biztosan nem leszünk vezetők. Tanácsi elnökként emlékeztetném valamire, ez pedig az endokrin diszruptorok. Ezek olyan vegyi anyagok, amelyek negatív hatással rendelkeznek az emberi egészségre. Néhány évvel ezelőtt az Európai Unió például a bisphenol át betiltotta, amit a műanyag gyártásban használnak, műanyag palaszkokból ezt kivonták, betiltották az anyagot, és a bizottság azt mondta, megígérte, hogy az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban is lesz ilyen jogszabály és semmi nem történt egyenlőre, még egy, héttel el, egy évvel elcsúszott az egész folyamat, és a bizottság pedig az ipari lobbival szemben egyszerűen tehetetlen. Ön is politikus, én is politikus vagyok, mindannyian tudjuk, hogy szembe kell menni időnként dolgokkal, egyéb esetben nem érünk el előrelépést. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az endokrin diszruptorok kérdését megvizsgálják. Kollégáim, Veszlund asszony például, svéd parlamenti képviselő nagyon keményen lépett fel ezen a területen, ezzel a témával kapcsolatban a bizottság ígéretet tett, neki semmi nem történt, úgyhogy remélem, hogy ön tanácselnökként tesz valamit. Köszönöm szépen, Linda McEwan, Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, üdvözlöm. Két pontot szerettem volna felvetni. Az első az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása, sőt, öko eredményes végrehajtása. Elfogadunk jogszabályokat, és a végén pedig ezeket a jogszabályokat, szabályok végrehajtása tagállamról tagállamra változik. Vannak olyan tagállamok, amelyek rendkívüli pénzügyi nehézségekkel néznek szembe, és ezért számukra különösen nehéz ezen jogszabályok végrehajtása, ez elkerülhetetlen, de azon gondolkozom, és főként, hogy a megközelítésben nagyon nagy az inkonzisztencia, következetlenség, nem csupán a büntetésekre gondolok, hanem a jogszabály nagyon sok nagyon sok alkalmazási teret biztosít a tagállamokra, nézve, hogy szabad kezet ad nekik gyakorlatilag. Amikor utoljára ezt egy eh, tanácsi programmal kapcsolatban felvetettük, semmi nem történt. Hát az lenne a kérdésem, a kemény kérdésem önhöz, hogy miért nem csináltak semmit. A következő pedig, főként a műanyag zacskókra szeretnék most én is kitérni. Azt hiszem, hogy nagyon helyesen összpontosított itt a hulladékgazdálkodási meg megközelítésre, tehát, hogy például a tengerekben landolnak ezek a nejlonzacskók, de nagyon jól tudjuk, hogy a nagyon sok lobby szervezet azzal fog érvelni, hogy a széndiokszid tekintetében, a széndiokszid tartalom tekintetében például egyéb alternatív, sokkal tartósabb zacskók pedig sokkal több széndiokszidot igényelnek a gyártás során, úgyhogy szeretném tudni, hogy a tanácsnak ezzel mi az álláspontja. Köszönöm szépen. Satuhassi. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött, és egy ilyen széles témaspektrumot mutatott be a bevezető beszédében. Említette, a klímacsomagot, amit a bizottság terjesztett elő tegnap, és a bizottság is dicsérte ezt, hogy nagyon ambiciózus. De hát mi a fene mást mondhatna a bizottság egy ilyen javaslatról? Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Linda McEwen mondott, hogy csalódás. A ma általam olvasott hírekben is az van, hogy a klímadiplomaták igazából csalódásként érték meg ezt a javaslatot. Tehát csak remélhetem, hogy a görög elnökség és a tanács mindent megtesz, hogy erősítse például a megújuló energiák használatát, a energiahatékonyságot. Két kérdésem lenne, amely konkrétabb, részletesebb klímajogalkotása vonatkozik. Tudjuk, hogy az ágazat, a közlekedési ágazat kibocsátásai nőnek a legnagyobb mértékben. Nagyon lényeges jogalkotási feladat, amely zajlik, hogy foglalkozzunk a közlekedés kibocsátásaival. Itt van az egyik, az úgynevezett ILUC jogalkotás. A tanácsnak még nincsen közös álláspontja ebben a tekintetben. Az Európai Parlament széles támogatásáról biztosította azt az elképzelést, hogy plafon lesz azon üzemanyagok számára, amelyek ehető nyersanyagból készülnek. Az Európai Parlament is azt követelte, hogy a közvetett földfelhasználás legyen szigorúbb a, azon élelmiszerek tekintetében, amelyből üzemanyagot készítenek. Tehát szeretném megkérdezni, hogy a görög elnökségnek milyen elképzelései vannak, tehát együttműködnek-e, hogy legyen a tanácsnak az ILUK tekintetében egy közös álláspontja. Akkor most az üzemanyagpolitikáról szóló irányelv, ez is egy csalódást keltő dolog. Tegnap a szakbizottságunkban volt egy eszmecserénk a bizottsággal, hogy körülbelül öt éve fogadták el ezt a klímapolitikai irányelvet viszont az üzemanyag minőségről szóló irányelvet nem fogadták el. Szeretném megkérdezni, hogy a görög elnökség támogatja-e azt, hogy legyen egy ilyen irányelv. Még egy dolgot említenék meg, a genetikailag módosított termékeket. A, tudom, hogy ez a kollégája a mezőgazdasági miniszter reszortja de a görög egészségügyi, illetve elnézést, a görög mezőgazdasági miniszter élelmiszer ügyjel is foglalkozik. Tehát most nem tudom, hogy kié a GMO témája görög kormányban. Ki foglalkozik vele? Mezőgazdasági élelmiszerügyi miniszter múlt héten az Európai Parlament nagy többséggel szavazta meg azt, hogy ne engedjenek be egy új GMO kukoricát, ezt a 1507-es jelű kukoricát. Hiszen eh, ez azt jelenti, hogy a bizottság túllépi hatáskörét. Értesülésem alapján a görög elnökség a következő ECOFIN tanácson ezt A pontként szeretné kezelni. Nemrég az Európai Bíróság azt javasolta, hogy egy Flóra nevű GMO burgonya engedélyezésre kerüljön, mert az eljárás nem volt tisztességes. Elképzelhető, hogy hasonló veszélyek vannak abban a tekintetben is. Tehát az Európai Parlament nagy többsége az, hogy ne legyen GMO, mi az ön álláspontja a GMO-val kapcsolatban? Köszönöm szépen, Szató Hassi, Anna Rosbach, röviden. Uh, tak til ministeren for, han kommer her i dag, og jeg er meget tak for hans meget brede udspil. Köszönöm szépen, hogy eljött a miniszter úr hozzánk, és hogy olyan részletesen bemutatta prioritásait. Köszönöm szépen, hogy az energia témájával külön foglalkozott. Egy picit megpróbáltam ebbe a témába beásni magam, és arra kellett rájönnöm, hogy Görögország ugyanannyit használ a fűtésre, a háztartások fűtésére, mint Finnország. Azért ez eléggé elgondolkodtató, hogyan lehetne az önök hazájában jobb energiafelhasználást elérni. Tehát olyan hatékony kezdeményezésekre lenne szükség, amelyek például a szélenergiát felhasználják. Önök beszéltek a műanyag hortasakokról is, ezért ez nem csak szemét, hanem egyben egy lehetőség is arra, hogy hogyan lehet újrahasznosítani a dolgokat. Ezen felül ott vannak azok az élelmiszerek, amelyeket nem eszünk meg, hanem bedobjuk a szemétbe. Ezeket el lehetne égetni, és ebből energiát lehetne felszabadítani. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem csak levegőszennyezésről beszélhetünk, hanem a vízi vagy a tengerek szennyezéséről is. Görögországnak ezért azt hiszem, hogy valamit kellene tennie a tengerek biodiverzitásának megőrzése érdekében a földközi tenger épségének megőrzése érdekében. A következő lenne a kérdésem. Vannak-e olyan tervek, amelyek az európai és nem európai országokra vonatkoznak. Én Dániából érkezem, ott van a Balti tenger és gyakorlatilag az összes ö, szomszédos állam EU-s állam, tehát itt egyértelmű, hogy hogy lehet betartatni a ö, szabályokat, de a földközi tenger az nem ilyen, ott vannak ö, a déli medencében a nem EU-s országok, tehát ott mit lehetne tenni annak érdekében, hogy megőrizzük a földközi tenger biodiverzitását? Köszönöm szépen, üdvözlök újabb látogatókat. Karl-Heinz Florenz kolléga vendégei, a Suetis vállalat 37 képviselője van itt a megfelelő szakbizottságban, hiszen ők is állategészségügyel foglalkoznak, mind szakemberek Amerikából, Európából, hogyha ismereteim helyesek, akkor ez a csoport összetétele. Tehát az igazi, gyakorlati emberek figyelik most figyelemmel, kíséri figyelemmel eszmecserénket. Tehát akkor üdvözlöm Önöket, folytatjuk a koordinátorokkal, most a GUE nevében Angurakis kolléga beszél, ha jól ejtem a nevét, ha nem, akkor elnézést kérek. Hogyha lehet, akkor röviden. Nagyon jól ejtette a nevemet. Mm, rendben volt. Angurakisnak hívnak. Elnök úr. Úgy látjuk, hogy a görög elnökség programja és azok az intézkedések, amelyeket Európa végrehajtani készül, a következőkből állnak. Láttuk, hogy a munkavállalókat és demokratikus jogaikat támadják. Szoros kapcsolat van egyébként a környezetvédelemmel. Ahogyan a görög elnökség is elmondta előadása elején, a teljes programot az Európa 2020-as stratégia és a gazdasági kormányzás összefüggésében kell tekinteni a növekedés és a munkahely teremtésére, illetve a stabilitási és növekedési paktum összefüggésében kell megvizsgálni. Ez ahhoz vezetett, hogy Európában 27 millió munkanélküli van, és növekszik azok száma, akik a szegénység peremén élnek. A környezetvédelmi problémák kezelésének nevében, és persze azért, hogy a nagy multinacionális csoportok érdekeit szolgálják. És annak érdekében, hogy Európát kihúzzuk a válságból. Volt a légszennyezésről egy olyan egy olyan szavazásunk, ami azt bizonyította, hogy ez valójában a multinacionális csoportok érdekeit szolgálják, és nem pedig a környezetvédőkét, illetve a környezetvédelem iránt elkötelezettekét. Számos különböző tényezőt említett, de szeretném tudni, hogy a görög munkavállalók vagy a spanyol munkavállalók a megújuló energiák tekintetében mit gondoljanak? Hát tudjuk, hogy Spanyolországban a megújuló energia egy gazdasági buborék volt gyakorlatilag. Görögországban pedig sok engedélyt vontak vissza, ami a megújuló energia előállítására vonatkozott, mert most már nem hoz profitot. Ugyanakkor viszont egyre nőnek a villanyszám, villanyszámlák, ez több százezer családot érint. Görögországban, Dél-Európában. Nagyon sokan vannak, akiknél egyszerűen lekapcsolták az áramot. Úgy gondoljuk, hogy ezek a politikák csak károsítják az általános helyzetet, és annak ellenére, hogy ott van az Európa 2020-as stratégiánk, nő az energiafelhasználás, de ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani. Meg kell jegyeznünk, hogy a görögországi hulladékfeldolgozás témája ellenére volt egy látogatás szeptemberben, és a bizottság egészen drámai helyzetet tapasztalt. Szeretnék hivatkozni ezen kívül az aténi hulladéklerakó helyzetére, ami az elmúlt 15 évben problémát jelentett, és nem úgy tűnik, mintha lenne erre megoldás. Végezetül pedig a Hermionis problémáját szeretném megtárgyalni. Ez a kék növekedéssel egyébként szorosan összefügg, illetve a tengerpolitikával. Ott a görög kormány megengedte, hogy egy multinacionális cég hotelt építsen, most pedig megsértik az alap környezetvédelmi jogszabályokat, 50 tonna szemetet hajtottak ki. Akkor szeretném megkérni miniszter urat, hogy egy blokkban próbáljon válaszolni a kérdésekre, a következő jön kérdésekkel. Ezek a kollégák egy perc 30 másodperc alatt adják elő mondanójukat. Tudom, hogy nem könnyű, de szeretnék mindenkinek szót adni, és szeretném a miniszter úrnak is megadni a lehetőséget, hogy válaszoljon a kérdésekre. Karl Heinz Florenz. Egy-két magyarázatot adok, de itt beszélt a hajózási hulladékról is. Elég gyakran beszéltünk ellen, ezzel, erről, és elég hosszú évek óta foglalkozunk vele. Látjuk, hogy a bizottság egyszerűen ájulásban van. Tehát elájult a tagállamoktól, és képtelen bármit is tenni. Igazából egy szomorú játék tanulni lehetünk, tehát semmit nem tud tenni a tagállamok akaratával szemben a tanács és a parlament többségileg határozott, akkor a bizottság pedig eh, hajtassa végre. Ez a zacskókra is ugyanígy vonatkozik. Hogyha Európában nem vagyunk egységesek, és hogyha azt látjuk, hogy eh, a nylon zacskók 60-80%-a még mindig a kukában végzi, akkor nem csoda, hogy eh, a levegőben röpködnek ezek a hordtasakok a dohány irányelv a következő témám, nem tudom, hogy foglalkozik-e vele, de akkor most figyeljen. És ne csak most figyeljen, hanem figyeljen később is. Péter Lízét képviselem én is. Biztos vagyok benne, hogy jól csinálja majd a dohány irányelvet, és szeretném megkérni, hogy maradjon kemény, hiszen összeálltunk, és egyszer Hassi kollégámnak ellent is mondanék. Az iLook az egy olyan szellem, amit hívtam, és nem tudok tőle megszabadulni. Tehát megidéztünk egy szellemet, és itt maradt. Tehát a, a saját falumban mondjam, hogy most mit termeljenek, vagy hogy, hát hú, hát hogyha ezt egész Európában megpróbálja így előadni, akkor azt hiszem, hogy sehova se jutunk. Köszönöm szépen. A következő Kriton Arsenis. Köszönöm, Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Köszönöm szépen. Itt vagyok, itt vagyok. Üdvözöljük Önt a szakbizottságunkban, és szeretném, hogyha tudná, hogy a parlament és ez a szakbizottság minden pozitív kezdeményezést támogatni fog a tanácson belül. Egy kis idővel ezelőtt feltettem azt a kérdést, hogy miért nem implementálták azokat az európai irányelveket és nemzetközi egyezményeket, amelyek a krétai olaj kitermelésének vizsgálatával kapcsolatban. Az önök politikai ágendáján szerepel az olajkitermelés vizsgálata annak érdekében, hogy az országának legyen egyfajta jövője. Lehet, hogy ezért nem támogatták a backloadingot az ETS kapcsán. A következő lenne a kérdésem. Hogyan tudják önök a a környezetvédelmi tanácsot úgy vezetni, hogy közben nem kívánnak eltávolodni a kőolajtól. Köszönöm szépen. Köszönöm. Miniszter úr, üdvözlöm. Minden jót kívánok önnek. Októberben Koreában sorra kerül az ENSZ tagállamainak a biodiverzitásról szóló konferenciája. Ez arról szól, hogy jobban, hatékonyabban védjük az ökoszisztémákat, és hogy megpróbáljunk bizonyos fajokat erősebben megvédeni a kihalástól. Megvolt a lehetőségem, hogy az Európai Parlament delegációját vezethettem és pedig Indiában jártuk, és megnéztük, hogy Indiában mit tesznek ebben a tekintetben. Néhány eredményt is láttunk. Nagyon érdekes volt a finanszírozás kérdése, hiszen a fejlődő országok kötelezettséget vállaltak, hogy a fejlettebb országokat megkérik, hogy azok duplázzák meg támogatásukat, viszont ennek fejében ők is erősebben felelősséget vállalnak. Most a görög elnökség programja mennyiben koncentrál erre a konferenciára, milyen prioritásokat képvisel majd ott az Európai Unió nevében az októberi koreai konferencia alatt. Spiros Danielis kapszót. szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, üdvözöljük itt a szakbizottságban. A görög elnökségnek minden jót szeretnék kívánni. Remélem, hogy el tudják végezni feladataikat, és nagyon remélem, hogy eredményesen teszik azt. Eredményesen próbálják megoldani az előttünk álló nagyon sokféle problémát. Azt hiszem, hogy azt ténynek tekinthetjük, hogy nagyon konstruktívan fogunk önökkel együttműködni. És szeretnék gratulálni is önöknek, ugyanis a kék növekedést a prioritásaik közé felvették, illetve a kék gazdaság támogatását. A kék növekedéssel kapcsolatos parlamenti jelentéstevő vagyok, és ilyen minőségemben szeretném megkérdezni önt, hogy úgy tudom, hogy nem ön lesz a koordináló a kék gazdasággal kapcsolatos témákban, hanem a halászati miniszter. De úgy hiszem, hogy a kék növekedés elősegítésének nagyon fontos tényezője, amit a következőkben szeretnék mondani, és szerintem ön is ezzel egyetért majd. Ha a partvonal, illetve a tengeri környezet kihasználását növeljük, annál nagyobb szükségünk lesz rendszeres és koordinált környezeti, tengeri környezet gazdálkodásra. És a különösen kényes tengeri környezet megvédése alapvető fontosságú a tengeri biodiverzitás megőrzése szempontjából. Tehát jó tengeri tértervezésre van szükségünk. Ezzel kapcsolatban már volt egy trilógusunk, hamarosan megtartjuk a másodikat. És az volt a benyomásunk, hogy nagyon nagy csalódást okozott nekünk a tanács hozzáállása, nagyon negatív volt ugyanis azzal kapcsolatban, annak a lehetőségével kapcsolatban, hogy megfelelő tengeri tervezés valósuljon meg. remélem, hogy ezt intézményi szempontból ön tudja majd érvényesíteni. És nagyon remélem, hogy minőségi tanácsi javaslat lesz ebből. Sophie Okoni. Nem szépen végidőlnem utolsó sorban Sophie Okoni. Merci, monsieur. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Egy olyan javaslattal kapcsolatban szeretnék beszélni, amely igen ellentmondásos, az Európai Bizottság részéről érkezik ez, és az a célja, hogy a GMO öm, öm, kukoricát a Pioneer du Pont cégtől engedélyezze. Ez egy jogi, de egyben kérd, politikai kérdés is, különbözőek lehetnek az álláspontok az öt tanács részéről, illetve a mezőgazdasági tanács részéről, lehet, hogy lesz vita, lehet, hogy nem lesz vita. Minden esetre az Európai Parlament tudjon róla, hogy visszautasította igen nagy többséggel azt a gondolatot, hogy ezt a kukoricát, amely GMO, engedélyezék, ugyanis ennek hatása lenne, borzalmas hatása lenne bizonyos pillangófajokra. most a tagállamok között lehet, hogy egy kicsit húzavona lesz, vagy erőviszonyokat kell feltárni, és elképzelhető, hogy kis, kis kapukat próbálnak nyitni. Mm, általában a gmo khoz hogyan áll hozzá a görög elnökség? Köszönöm szépen. A végére értünk. Megjegyezném, hogy tegnap már hallottuk a 2030-as célokat, 40% széndiokszid csökkentés, 27%-os össz cél a megújuló energiaforrások tekintetében. Hát ez inkább csak kívánság marad, semmi konkrétot nem hallottunk. Szerintem ez rengeteg foglalkoztatási potenciált is magában rejt. Hogyha konkrétak leszünk, hogy miről van ott szó, milyen célunk van, akkor a nehéziparról átállhatunk egyéb iparágakra, és nagyon sok példánk van arra, hogy a nehéziparról hogy lehetett átállni más iparágakra, de mindenképpen biztonságot is kell szereznünk, hogy ez működik. A klímaváltozás ellen ez az egyik leglényegesebb szempontunk, tehát a kibocsátás kereskedelem. Az a, az a legjobb megoldás. Az a legjobb, hogyha nem lenne széndiokszid adó. Széndiokszid adót nem fogunk Európában soha bevezetni, tudni. Tranzakciós adót sem tudtunk bevezetni Európában. Éppen ezért a második legjobb megoldása a kibocsátás kereskedelmi rendszer. A kibocsátás kereskedelmi rendszert a jövőben tovább kell fejleszteni, Tanulhatunk Nagy-Britanniától, hogyha lesz egyfajta szén járulék. De jó lenne, hogyha lenne egy felső biztonsági plafon is hogy ne legyen állandóan óriási vita a parlament meg a tanács között. Jó lenne, hogyha egy ilyen önszabályzó mechanizmus kialakulna, amely tervezhetőséget is jelentene. Tehát, hogyha nem oldjuk meg a kibocsátás kereskedelmet, akkor óriási pénzeket költünk majd olajra, szénre, gázra, és egyszerűen nem lesz pénzünk arra, hogy áttérjünk más, megújuló, ingyenes energiaforrásokra. Ez pedig hosszú távon tönkreteszi a nemzetgazdaságainkat, tönkreteszi a foglalkoztatást. Tehát tehát mindenkit arra kérek, hogy ne veszítse szem elől a kibocsátás kereskedelmet, tervezhetővé kell tennünk, és akkor szerintem az ipar is támogat majd minket. Nagy-Britannia megtette az első lépést áprilisban, hogy bevezette a széndiokszid tanúsítványok minimális árát. Ez a saját személyes véleményem. Nem irigylem. A viták során amelyeket majd a 2030-as célról folytatnak majd a tanácsban. De parlamentként azért mindenképpen tudomásul vettük, hogy az Európai Bizottság és Barroso úr átnézett a parlament feje fölött. Hét hónapon keresztül fáradoztunk, hogy az ipari és az ENVI bizottság között valamennyire kiegyenlítsük a nézeteket mindenképpen döntést szerettünk volna elérni. A, azt szerettük volna, hogy 40%-os széndiokszid csökkentés legyen, ez elfogadható, de az energiahatékonyság viszont sehol sincs. Ez pedig foglalkoztatási programot is jelentene a KKV-k számára, hogy az emberek ismét munkához jutnak, és hogy az energiával sokkal jobban bánunk. A 30%-os megújuló energia cél nagyon fontos, de hogyha ezt nem akarjuk elérni, akkor az összes többi az csak mellébeszélés. Amit tegnap mondott itt nekünk a bizottság, hát volt benne jó, de a többit, mint mondtam, olyan, mint a mosogatóli. Tehát miniszter úr, most öné a szó. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τι τελευταίε. Tisztelt képviselők, ha megengedik, azzal szeretném kezdeni, hogy válaszolok az elnök úr megjegyzéseire. Ugyanis úgy gondolom, hogy valóban fején találta a szöget, és a legfontosabb témákat vetette fel. El szeretném mondani, hogy a tanács elnöki pozíciát betöltő országként ki fogjuk használni pozíciónkat arra, hogy a lehető legambiciózusabb legyünk annak érdekében, hogy az EU környezetvédelmi céljait megvalósítsuk. Olyan terület ez, amelyen szeretnénk tovább haladni, és természetesen azt is észleljük, hogy az Európai Unió jövőjét csak a fenntarthatóságra lehet alapozni, illetve a környezetvédelemre. és zöld, illetve kék munkahelyek teremtésére. Ugyanakkor viszont meg kell őriznünk versenyképességünket, és szerintem ezt sikerül is megvalósítanunk. Nyilván az ipart is védenünk kell, de talán egy másik fontos pontot is megemlíthetek. Például biztosítani kell, hogy a KKV-k versenyképesek legyenek Európában. Ugyanis a munkahelyek 90-95%-át adják a KKV-k. Szeretnék rámutatni, hogy mi elnökségként főként a Környezetvédelmi Tanács elnökeként jó magam. Úgy érezzük, hogy az intézmények támogatása, illetve a szakbizottság támogatása azt mutatja, hogy a célunk közös. Most nem elnökségként beszélek, hanem görögként. Úgy hiszem, hogy a nemzetközi pénzügyi válság idején, és főként az európai válság idején, főként, ami főként a déleurópai országokat érinti, azt remélem, hogy mindenki levonta a megfelelő következtetéseket arról, hogy a buborékokat hogyan kerüljük el, és hogyan kell a környezetvédelmi kérdéseket kezelnünk, és hogyan tudjuk észszerűen kezelni az erőforrásainkat. Tehát ezzel az általánosabb megjegyzéssel szerettem volna kezdeni, most pedig akkor köszönetet mondanék a szolidaritás kifejezéséért, amit a görögök, a görög nép irányába tanúsítottak. Úgy hiszem, hogy közelgünk már a nagyon nehéz út végéhez, és úgy hiszem, hogy a görög polgárok joggal várhatják az elmúlt évek áldozatainak pozitív eredményét. Ezt nagyon remélem egyébként, ugyanis önök parlamenti képviselőként a népet képviselik, és jól látták, hogy milyen szenvedések érték a népet az elmúlt években. Nézzük akkor az együttdöntési kérdéseket. Szerintem fel kell használnunk e- ezen a területen az elmúlt években szerzett tapasztalatainkat, és rá kell jönnünk arra, hogyha Európa vezető akar lenni, meg akarja kapni, amit akar, gazdasági vezető akar lenni, környezetvédelmi kérdésekben is vezető akar lenni. Ez csak akkor valósulhat meg, hogyha hallgatunk egymásra, itt a bizottságra, a tanácsra és a parlamentre gondolok. Ugyanis végül ami pozitív vagy negatív eredményeket hozhat, kihatással lesz az európai állampolgárokra, és nekik pedig jogokban áll némi szkepticizmussal fordulni az EU működése irányába. Tehát azt az üzenetet kell küldenünk, hogy Európa az egyetlen előrevezető út az emberek számára. Annak érdekében, hogy vezethessük az Euró a környezetvédelmi kérdéseket. Mekeven asszony kérdezte, hogy az elnökség vajon támogatni fogja-e azokat a jobbításokat, amelyeket a bizottság javaslatával kapcsolatban kell eszközölni a 2030-as éghajlatváltozási célokkal kapcsolatban. Az elnökségnek nagyon konkrét szerepe van, ez pedig az, hogy koordináljon és elősegítse a döntéshozatalt illetve hogy megpróbálja minden tagállam álláspontját figyelembe venni. Ennek eredményeként elmondhatom, hogy megpróbálunk konszenzusra jutni. Ez a célunk. Annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás rendezését, illetve a versenyképesség megőrzését betarthassuk. Úgy a nagyvállalatok versenyképességére gondolok itt, mint a KKV-kére. A görög elnökség egyik fő prioritása az, amit tegnap is említettem egyébként, az Energiaügyi Szakbizottságban, az ITRE bizottságban, ez pedig az, hogy az alacsony jövedelmű háztartásokat megvédjük. 50 millió európai állampolgár él az energiaszegénység kockázatával. Ez óriási kihívás nekünk, és pozitív választ kell ráadnunk. Tehát ez az ambícióinknak a részét képezi, hogy pozitív hatással legyünk az előttünk lévő javaslattal kapcsolatban, ami az endokrin diszruptorokat illeti, nagyon fontos téma ez. Örülök ezért, hogy felvetette. Ez a környezetvédelem és az egészségügy szempontjából is jelentős aggány, aggályt jelent, ugyanis, ha jól tudom, az Európai Bizottság semmilyen javaslattal nem élt ezen a területen. Aztán nézzük Davis úr kérdéseit, az ellenőrzések kérdését. Igen, ahogyan ön is tudja, ezt már sokszor megbeszéltük, amikor a végrehajtási szabályokról esik szó. De most arról beszélünk, hogy a tagállamok vajon elég jól reagálnak erre. Úgy gondoljuk, hogy ez alapvető fontosságú. Hogyha egy irányelvet vagy rendeletet elfogadunk, akkor biztosítsuk azt, hogy valóban az teljes körülön végre is hajtják. Ami a nejlonzacskókat illeti, ezt a megfelelő komolysággal kell kezelnünk, és a tengeri szennyezés kérdését is fel kell vetnünk. Ön felvetett valamit, amiről ma még nem beszéltünk, de elnökségként úgy gondolom, hogy a KKV-k és a kisjövedelmű háztartások támogatására szolgáló eszközt is felhasználhatnánk, ez pedig az energiatakarékosság, akár a középületekben, akár az úgynevezett szakmai jellegű épületekben, vagy a háztartásokban magukban. Az elnökség számára ez az egyik a három vagy négy fő prioritásnak, amelyel foglalkozni szeretnénk, az energia és a környezetvédelem ágazatában, ami pedig a nemzeti szintet illeti, Tudom, hogy most nem a nemzeti körülményekre kíváncsiak, de azért ki fogom használni a lehetőséget arra, hogy elmondjam, mennyire nagy problémát jelent számunkra az energiatakarékosság. 1,2 milliárd euróról beszélünk. Azt reméljük, hogy az új programozási időszakban növelhetjük az energiahatékonysági kampányok finanszírozását akár 50%-kal. Ez nagyon fontos javaslat. Ami az ájlókot illeti, olyan kérdés ez, ami az előző tanácson is felmerült, és nem sikerült megállapodásra jutnunk. Azt mondhatom, hogy mindent megteszünk, ami az elnökség hatalmában áll, hogy egy közös megközelítést alakítsunk ki, amelyet minden tagállam támogatni tud. Ami az üzemanyag irányelvet illeti, ahogyan tudják önök is, amint az Európai Bizottság eh, kihoz egy tanulmányt, és várjuk még a hatásvizsgálat eredményeit is, és ha sikerül az elnökség alatt még ezt megbeszélni, nagyon is készen állunk arra egyébként, hogy ezt megtegyük. Ami a GMO-kat illeti, Az a kérdés, hogy olyan terményekhez adjunk engedélyezéseket, ezt egyébként már a mezőgazdasági miniszterekkel is megtárgyaltuk. Ezzel kapcsolatban két pontot szeretnék felvetni. Természetesen egy tanács van, függetlenül attól, hogy egészen pontosan hol merült fel egy téma. A tanács véleményt fog nyilvánítani február 12-én a GMO-król. A második megjegyzésem pedig hazám, az országunk álláspontját illeti a GMO-k tekintetében. Hadd mondjam el, hogy az álláspontunk még mindig rendkívül negatív ezzel kapcsolatban. Most pedig, ami az energiatakarékosságot illeti, önnek teljesen igaza van. Görögország ugyanannyi energiát használ el, mint Finnország, a leginkább energia pocsékoló ország Európában. Ez a helyzet egyébként gyakorlatilag a legtöbb déleurópai országra igaz. Intézkedéseket kell hoznunk ezekben az országokban, hogy az energiatakarékosságot elősegítsük. Azt is szeretném elmondani, hogy a szélenergia például, ami nagyon fontos energiaforrás Görögország számára. Nagyon jó jövő elé tekint hazámban, főként a szigeteken. De ezt elmondhatom, hogy az elmúlt hónapban környezetvédelmi miniszterként körülbelül 6 szélfarm szélerőmű esetében tudtam tanulmányokat jóvá hagyni. Ez azt mutatja, hogy beruházásokat vonz ez a terület, és van politikai akarat, hogy ezen a területen tovább lépjünk, de nagyon konkrét, pragmatikus lépéseket is kell tennünk. Ami pedig a hajó kibocsátásait illeti, úgy hiszem, hogy ez nagyon bonyolult, összetett kérdés az elnökség minden erőfeszítést megtesz azért, hogy előre lépjen ezen a területen. Természetesen a biodiverzitást védenünk kell a szomszédos országokban is. És a szomszédos országokkal való szoros együttműködésünk segíteni fog abban, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudjuk. Most a következő kérdésre áttérve, Angurakis úr szólt az elektromos áramról, illetve hogy eh, hogyan jutnak az emberek áramhoz. A görög parlament nagyon sokat beszélt erről. Most nem akarok itt eh, részletekbe bocsátkozni, de azért annyit szeretnék elmondani, hogy ténylegesen az a helyzet, hogy az energiaszegénység eh, témája egy nagyon jelentős téma, nagyon szomorú téma Görögországban az elmúlt 3-5 év alatt pedig eh, egy olyan eh, szociális politikát eh, folytattunk, amely során megpróbáltuk a legnehezebb helyzetben lévő polgárainkat segíteni. Pillanatilag a görög lakosság kb. 50%-a, el, elnézést, 15-16%-a olcsóbban kapja az elektromos áramot, mint a piaci ár. Tehát egy eh, különleges árképzést hoztunk létre, és eh, egész Görögországban általában 40%-kal olcsóbb az elektromos áram. Olcsón kaphatnak áramot a fogyatékossággal élők, a hosszú ideje munkanélküliek. Ez az első lépés. Természetesen innen csak tovább haladhatunk. És eh, most uh, szeretnénk uh, a hulladékokról beszélni, tehát hulladékokról is elég sokat beszéltünk és a kezdetekben pedig eh, Görögország eh, úgy viselkedett, hogy eh, nem volt túl jó az eredménye a tevékenységének. Sőt, ítéletek is születtek ezekben a dolgokban, a bíróságok is aktívak voltak. Tehát például a 2005-ben Görögországban 1100 olyan terület volt, ahol igazából nem eh, foglalkoztak a hulladékkezeléssel. Ez egy nagyon szomorú helyzet. Most eh, körülbelül 78 működő ellenőrzés nélkül lévő szeméttelep. A 40 százalékok pedig olyan szigeteken van, ahol alig pár száz ember lakik. Ezeket a problémákat meg kell oldani. De most nem akarok túl sokat beszélni erről, de minden esetben megállapíthatjuk, hogy itt finanszírozási nehézségek vannak, és reméljük, hogy ezekből a dolgokból a lehető leggyorsabban kilábolunk, és hogy ezeket a problémákat megfelelő finanszírozással meg is oldjuk. Akkor Florence képviselő rákérdezett itt az ilukra, a nejlonzacskókra, a hulladékszállításra. Megpróbálunk foglalkozni ezekkel a dolgokkal és megoldani őket. A soros elnök ország megpróbál ezekkel a kérdésekkel természetesen foglalkozni, és lehet, hogy meg tudjuk oldani a helyzetet. Arsenis úr arra kérdezett rá, amit a közvélemény is figyelemmel kísér, ez pedig az, hogy minden egyes energiaforrás megfelelő módon kihasználjunk, tehát legyen ez a nap, legyen ez a szél, legyen ez a geotermikus energia, legyen ez a hidrogén, hogy Görögországban nem is használnak semmilyen energiaforrást, amit a természet ad nekünk. Egy modern ország miért nem használ ilyen kincseket? Szeretném hangsúlyozni ebben az összefüggésben, hogy az Európai Unió nagyon nagy mértékben függ a külső energiaforrásoktól, és nagyon függ a fosszilis üzemanyagoktól, amelyeket harmadik országokból szerzünk be. Óriási pénzek mozognak ezen a téren, és azon a véleményen vagyok, hogy nem folytathatjuk így. Tehát, hogyha feléljük a saját kincseinket, akkor visszaélünk ezzel, és tényleg felmerül a kérdés, hogy miért nem használjuk sokkal erősebben az ingyenes energiaforrásokat. Az biztos, hogy sokkal szigorúbb környezetvédelmi előírásokra van szükség ezen a téren. Az én országom is megpróbál mindent megtenni, hogy szigorítsa a tevékenységet. Na most nézzük a olajfúrási tevékenységet. Tehát az olaj is egy olyan energia, amitől jobban függünk. Estrella asszony a biodiverzitásra kérdezett rá a koreai konferenciára. Azon a véleményem vagyok, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalni a biodiverzitás megőrzésében, a kipusztulásra ítélt fajok védelmében. Hiszen eh, itt azok a közgazdászok, akik elgondolkoznak azon, hogy hogy maradhat életben ez a bolygó. Tehát itt két véglet van, az egyik optimista és a másik pessimista. És még azok is, akik nagyon optimistán látják a helyzetet, azok is felismerték már, hogy nagyon fontos védeni a biodiverzitást. A biodiverzitás emellett pedig munkáltató is lehet. Danielis úr, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes megjegyzést, hiszen eh, ez egy olyan különleges eh, dolog, ami a tengeri politikából született. Görögország természetesen a természete miatt, földrajzi elhelyezkedése miatt is nagyon eh, kitett a veszélyeknek, és nagyon érzékeny helyzetben van, de nagyon jó lehetőségeink is vannak. Természetesen az olasz elnökséggel együtt szeretnénk majd egy nagyon szoros stratégiát kifejleszteni a tengerek felhasználásának érdekében. Ez pedig eh, a tengeri környezetet is elősegíteni az összes dimenziójában, amihez tartozik például a hajózás, a turizmus, a halászat, az energiaforrások, a megújuló energiaforrások, eh, bármi, vízenergia, tehát rengeteg minden függ ezzel össze. Tényleg kézbe kell vennünk ezt a dolgot, tényleg a kezünkbe kell vennünk a tengerpart helyzetét, és meg kell vizsgálni, hogyan tudunk összhangban élni együtt ezekkel a partmenti térségekkel, hiszen az ember tevékenysége rontja ott a természet helyzetét szerintem, pedig most nagyon jó lehetőségünk van, hogy Görögország és Olaszország követi egymást a soros elnöki székben, hiszen így új cselekvési tengelyeket alakíthatunk ki, és a tengerparti térségek is profitálhatnából. Ebből Okoni asszony, kukorica, ehhez már fűzte megjegyzést. ezt a dolgot megfelelő módon kezeljük. Remélem, hogy most sikerült válaszolnom az összes kérdésre. Mindenképpen szerettem volna gyorsan, mindenkinek szerettem volna valamennyire válaszolni. Remélem, hogy sikerült. Most pedig végezetül annyi szeretnék még elmondani, hogy a gyakorlatban nagyon fontos pillanatokban élünk. És itt lesznek a parlamenti választások pár hónap múlva. Nem csak arról van szó, hogy a polgárok megválasztják azokat a személyeket, akik képviselik őket az Európai Parlamentben, hanem arról is szól ez a kérdés, hogy milyen tesztet kapunk majd az európai polgároktól, hogy sikeresek vagyunk-e, és milyen meg vagyunk győződve arról, hogy a fenntartható fejlődés, a fenntartható jólét érdekében mindenképpen fel kell lépnünk a klímaváltozás ellen, és ezekre a dolgokra meg kell találni a megfelelő válaszokat, meg kell találni az intelligens megoldásokat. És az Európai Parlamentnek is feladata ez. Szeretném megkér, megköszönni önöknek, szeretném megköszönni az összes Európai Parlamenti tagnak, hogy fáradozik ezen dolgok megoldásán. Szeretném megköszönni az egész szakbizottságnak, és remélem, hogy az új parlament ugyanilyen jó és ugyanilyen hatékony lesz. Kéz a kézben fogunk együttműködni, hogy minél hamarabb elérjük a közös céljainkat. Ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte. Ezek szép zárszó voltak, európai úton fogunk haladni, hiszen közös a problémák, Európa a megoldás. És ezt néha azért szeretjük elfelejteni, hogy a megoldás az Európa, és nem a nemzeti kisállamosdi, hanem az európai közös fellépés. Néhány projektet konkrétan meg is említett, tehát főleg ami az energiára vonatkozik. Itt mindenképpen transnacionális projekteket kell kialakítanunk az Európai Unión belül, de tovább kell gondolkoznunk. Akkor hosszú távon is garantálhatjuk a jólétet, az ön országa számára megmutatkoznak az első jelek, a legnagyobb kihíváson már túl vannak, de a jövőben is közösen kell fellépnünk. Én néha szégyeltem magam, hogy milyen nyilatkozatokat hallottam Németországgal, Görögországgal kapcsolatban Németországban. Nagyon szégyeltem magamat. Én nem kérhetek elnézést ezek miatt, de szégyeltem magam. Örülök az elkövetkezendő hat hónapban az együttműködésre. Görögországban nagyon szépen figyelhetjük a kultúrát. Görögország az egyik legrégebbi demokrácia. Ez a szakbizottság mindenképpen támogatni fogja önt, néha egy picit tovább is löki, hogy tovább haladjon az úton. Ma néhányan már vitáztunk, az biztos, hogy nagyon izgalmas idő lesz. Sok sikert kívánok, de szerencsét is, hogy sikeresek legyenek. Minden jót, és itt mindig szívesen látott vendég, miniszter úr. Köszönöm szépen a mai vitát. Köszönöm.